No niin, hyvää huomenta arvoisat kollegat ja muut läsnä. Kedves kollégák! Szeretném üdvözölni az itt megjelenteket. Felhívom a figyelmet, hogy webstreaming közvetítés van erről az ülésről, tehát interneten is figyelemmel kísérhető hogyan is harcolunk az emberi jogokért. Először is szeretném megkérdezni, hogy a napi rendet el tudjuk-e fogadni? Azt gondolom, hogy igen. Akkor a menetrendünkről mondanék valamit a mai ülésen. Tehát az elnök közleményei lesznek először, majd körülbelül egy órán keresztül a burmai helyzettel foglalkozunk. És hogyha ezt 10 és 11 között letudjuk, akkor másfél óra marad Afganisztánra, és az utolsó 45 percben pedig az EU kínzásról szóló iránymutatásainak végrehajtásáról tudunk beszélni. Akkor jönnek az elnök közleményei. A kibővített munkacsoport a múlt héten összeült, és beszéltünk az elkövetkezendő időszak munkatervéről. Ezt kiküldtük minden képviselőnek. Október 1-én lesz a következő ülés, amikor is döntünk a következő saját kezdeményezésű jelentésről. A koordinátorok már felkérést kaptak arra, hogy különböző ötletekkel álljanak elő, és szeptember 20-ig az ilyen ötleteket továbbítsák a titkárságnak. A jövő évi programtervről is volt szó, és a koordinátorok arra lettek felkérve, hogy gyűjtsék be azokat az ötleteket, azokat a javaslatokat, témákat, amelyekről a jövő évben tárgyalhatunk. A delegációk ról is szeretnék néhány szót szólni, tehát a szakbizottságunk, illetve albizottságunk delegációiról. Most már megkaptuk azt a, az információt, hogy heten vehetnek részt delegációkban ebből a szakbizottságból. Nem terveztük még meg, hogy milyen delegációkat küldünk, de úgy érezzük, hogy azokra a delegációkra kell koncentrálnunk, amelyeket a parlament egyébként is kiküld. Azt gondolom, hogy két képviselőt küldhetünk ilyen delegációkkal együtt utazónak fontos, hogy azok az albizottsági tagok, akik tagjai a delegációnak, a, bocsánat, a, igen, a delegációnak, azok tudassák a titkársággal, hogy részt vesznek ilyen delegációkon, és ott képviselni tudják ezt az albizottságot is. és jó lenne, hogyha ezek a képviselők, mint egy összekötő feladatokat tudnának ellátni a mi szakbizottságunk, albizottságunk és az, a kiküldött delegációk között. Természetesen most még nem tudjuk, hogy ezekre a kiküldetésekre mikor kerül sor. Mihelyst megkapjuk a tagok jegyzékét, illetve azoknak a képviselőknek a nevét, akik részt vesznek ilyen delegációkon, visszatérünk majd erre a témára októberben. Küldtem egy levelet az elnökök értekezletéhez címezve, amelyben a csütörtöki emberi jogi témákról uh-huh, csütörtöki emberi jogi témákról szóltam, és azt javasoltam, hogy hozzuk ezt előre, mert akkor többen tudnának részt venni rajta. Bizonyára ez elég nehezen megvalósítható gondolat, mint ahogy tudják, Strasbourgban ez mindig komoly gondot okoz, de jó lenne, hogyha az albizottság tagjai a saját frakciójukban is felvetnék ezt a kérdést, és esetleg, esetleg megpróbálnák előmozdítani. A parlament munkájának ugyanis az emberi jogok fontos részét képezik. Szerintem jobb lenne, ha más időpontban tudnánk a plenárisok során az emberi jogi kérdésekről beszélni, és mint ahogy mondtam, én ezt a jövő héten fel fogom vetni. Nos, ennyit akartam elmondani a parlament munkájáról, de néhány emberi jogi kérdéshez még fűznék megjegyzést. Márciusban a parlament elfogadta az afganisztáni eseményekkel kapcsolatos állásfoglalását, amelyben elítélt, elítélte a halálos ítéletek kiszabását. Ugyanis eh, egy személyt egy eh, újság eh, cikk megírásáért ítéltek halálra, amely újság cikkben a női jogok és az iszlám összeegyeztethetőségéről értekezett. Nos, eh, ezt a szemeit tehát továbbra is fenyegetés éri, eh, nem hárult el a kivégzés eh, veszélye, és éppen ezért nekünk oda kell figyelnünk erre az ügyre. Szólnék még az Oroszországban elkövetett gyilkosságokról, mint ahogy tudják, Buzek úr írt Svédország eh, külügyminiszterének, Carl Bildtnek, mint eh, a soros elnökséget betöltő személynek egy eh, levelet, amelyben arra hívta fel, hogy folytasson tárgyalásokat arról az oroszokkal, hogy világos legyen, hogy mi az EU álláspontja az emberi jogi aktivisták Oroszország Gi meggyilkolásával kapcsolatban. A tanács egy nyilatkozatot adott ki ezzel a témával kapcsolatban, és bizonyára ez mindenkit majd érdekel. Reméljük, hogy ősszel sor kerül ilyen párbeszédre, vagy megbeszélésre Oroszországgal. Azt hiszem, hogy ebben a hónapban az emberi jogok oroszországi helyzetéről egyébként is lesz vita, és Nyilván ott majd érdeklődéssel hallgatjuk a fejleményeket. Vannak apró változások, de mégsem lehet tudni igazán, hogy mi történik. Remélem, hogy egy emberi jogi szakértő, egy emberi jogok oroszországi szakértője be tud majd számolni eh, nekünk az eseményekről. Ő egyébként az Emberi Jogok Strasburgi Bíróságán Emberi Jogok Bírósága által szervezett konferencián eh, fog majd részt venni és beszélni erről a témáról, csak úgy, mint egy sor más személy is. Ennyit akartam bejelenteni előzetesen, hogyha ehhez nincs hozzáfűzni valójuk, akkor áttérhetünk a következő napi rendi pontra, a burmai vagy miammari helyzetre. Itt van körünkben Harn Yangwe, akivel a burmai ügyekkel fogunk beszélgetni, burmai ügyekről fogunk beszélgetni, az Euró-Burma iroda ügyvezető igazgatója, és külön ki fog térni Aung San Suu Kyi fogságban tartására, bebörtönzésére, aki Szaharov díjas. 1990-ben kapta meg ezt a díjat a parlamenttől. És eh, Yahweh úr, uron kívül is vannak még itt eh, vendégek, az Emberi Jogok Európai eh, Szövetsége, illetve a bizottság külügyi részlege is képviselteti magát, igazgatósága. Tehát üdvözlöm itt a résztvevőket eh, Yangue úrral és Atanasio úrral kezdünk, 10 percben nyilatkozhatnak, és aztán remélem, hogy egy élénk vitára kerül sor az albizottság eh, tagjaival. Yangue úr. Thank you, Madam Chair. And... Köszönöm szépen, elnök asszony. Megköszönöm az Emberi Jogi Albizottságnak, hogy meghívtak, és önökhez szólhatok ma. Először is szeretnék Aung San Suu Kyi házi őrizetéről, ennek meghosszabbításáról beszélni, hiszen ez semmilyen, semmilyen módon nem indokolható. A, az elmúlt 20 évből 14 évet töltött Aung San Suu Kyi házi őrizetben, és Május 27-én, idén május 27-én járt volna le tervek szerint ez a házi őrizet, utána a katonaság semmilyen legális módon nem folytathatta volna ezt a házi őrizetet. Május 3-ának éjszakén John William Lator, amerikai állampolgár, átúszott egy tavon Aung San Suu Kyi házához és ott kért segítséget, hiszen nagyon elfáradt. Amikor a tó másik oldalára visszaúszott, letartóztatták. Május 14-én a San Suu Kyi és két, társa, két társát el, elszállították a börtönbe. Azzal vádolták meg, hogy a házi őrizet feltételeit nem tartotta be, illetve az 1977-es államvédelmi törvény 74-es passzusát nem tartotta tiszteletben. Ez a felforgató elemekről szóló passzus. A burmai törvények szerint a éjszakára egyházban ott alvó vendégeket mindenképpen be kell jelenteni. Egyébként ez nem engedélyezett. Május 18-án volt a, volt Aung San Suu Kyi ítélethozatal, illetve a per. 14 tanút vonultatott fel a vád, a védelem viszont csak kettő, tehát már itt is láthatjuk, hogy nem volt túlságosan fair ez a per. Bűnösnek találták Aung San Suu Kyi-t, és három év börtönre ítélték. Ezt az ítéletet az állami béke és fejlesztési tanács, vagy fejlődési tanács elnöke 18 hónapos házi őrizetre csökkentette, ezt tovább lehet csökkenteni, hogyha megfelelően maga viselkedő az Aung San Suu Kyi. Egyéb azért történt ez a büntetés csökkentés, vagy ítélet csökkentés, mert nemzeti hősként merült fel, illetve az is nagyon fontos volt, hogy a, bég, a rendet és a végét fenntartsák Aung San Suu Kyi körül. Aung San Suu Kyi ügyvédei meg fogják támadni ezt az ítéletet, illetve fellebbeznek, és úgy tűnik, hogy szeptember 18-án lesz a fellebezési per. Hét év börtönre és Hm? Egy társát 7 év börtönre ítélték, illetve kétszer munkára. Egy másik társát, a másik társa azonban egy szenátorral együtt elmenekült. ami szempontunk, illetve az én véleményem szerint, amikor Aung San megvádolták és elítélték, illetve még ezelőtt már letartóztatásban volt, tehát ilyen, ilyen nem volt szabad, és véleményem szerint nem, kellett, nem lehetett volna ö, megvádolni a biztonsági előírások megszegésével, hiszen már eleve letartóztatásban volt. Ugyanakkor ez a vád, ezt a vádat használta fel ürügyként a ö, katonai kormány arra, hogy meghosszabbítsa a házi őrizetet. Ez az incidens alkalmat adott arra is, hogy a burmai rezsim kapcsolatot alakítson ki az Obama kormányjal. Ez azért fontos, mert hogyha kapcsolat alakul ki az Egyesült Államokkal, akkor a burmai kormány ignorálhatta a kínai kormány kívánságait, illetve ez kihasználhatta arra, hogy a kínai határon a, kínai, a a kínai kisebbségekre nyomást gyakorolhassanak. Számos ilyen kisebbség van, a gokánok, a vák, a kacsinek és a sák. Kína természetesen nincs megelégedve a helyzettel, hiszen hiszen a kisebbségek helyzete ott attól függ, hogy éppen melyik hatalom van előnyben, melyiknek nagyobb a befolyása. Amint a burmaiak hozzáférnek az Egyesült Államokhoz, van kapcsolata vele, akkor kínaiakat ignorálni tudják, a kínaiak viszont tudják, hogyha menekültek érkeznek Burmából, azok oda fognak menni. Az elmúlt években 30 ezer menekült, 32 ezer gokán menekült érkezett Kínába. Az elmúlt húsz évben tűzszünetek alakultak ki különböző kisebbségekkel, akkor, hogyha ezek a kisebbségek támogatják a burmai rezsimet, egyébként a katonai rezsim ismét harcolni kezd. Tehát nagyon sok olyan menekült van, aki szomszédos országokba vándorolt el. A elkövetkezendő választások esetében, hogyha hogyha nem tud részt venni, nem tudnak részt venni a kisebbségek, akkor gyakorlatilag esélytelen az, ellen, az ellenzék, akár bolykottálni is lehetne a választásokat. A népesség nagy része ugyanis az ellen, ellenzéket támogatja. A katonai rezsim úgy számolt, hogyha Aung San Suu Kyi kiszabadul, és befolyása lesz a, a választások kimenetelére, akkor semmi sem biztosítja azt, hogy ismét a katonai rezsim marad hatalmon. A, hogyha az emberek, a burmaiak tényleg szívük szerint, lelkiismeretük szerint szavazhatnának, akkor nem a katonai rezsimre szavaznának. Bár biztosak vagyunk abban, hogy a 2010-es választásokat manipulálja majd a katonai rezsim, rendkívül fontos az, hogy próbáljunk meg mindent megtenni azért, hogy valóban szabad és tisztességes választásokra kerüljön sor, hogy minden burmai állampolgár kifejezhesse véleményét. Amit az, ami Aung Suu Kyi börtönbüntetését illeti, Tansid fő, ö, tábornok, aki tagja az állami tanácsnak, úgy nyilatkozott, hogy azért csökkentette ezt a ezt a börtönbüntetést. Azért ö, csökkentették a börtönbüntetését, mert Aung San Suu Kyi egy nemzeti hős lánya, tehát ö, áldozatot tett, ö, áldozatot tett ez az édesapja nemzetért, az, ö, neki köszönhető az is, hogy a katonai rezsim hatalomra került. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Jangui úr. Ez egy nagyon egyértelmű, tiszta bevezető volt. Aung San Suu Kyi letartóztatásáról, illetve a következő burmai választásokról. Úgy tűnik számomra, hogy a hadsereg mindent megtesz annak érdekében, hogy továbbra is a hatalmon maradjon. Most pedig Atanasio úr, következik ő az Emberi Jogok Nemzetközi Szövetségétől érkezett. Parancsoljon! Thank you. Uh... Köszönöm szépen! Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek ezen az ülésen. Az EU-Burma hálózat által megszervezett ülésen. És megpróbáltuk erre az ülésre az Európai Unió képviselőit is meghívni. Bájosban, bankokban szerveztük meg a Burmáról megrendezett legnagyobb konferenciát, amelyen az összes nemzeti, burmai és regionális szervezet is részt vett. Ennek a konferenciának a célja az volt, hogy a büntetlenségnek véget vessünk Burmában. Szakértőket is meghívtunk erre a konferenciára, hogy megvitassuk a jövőben követendő stratégiákat, illetve megközelítést a 2010-es választások utáni időszakra nézve. A találkozó főkövetkeztetése az volt, hogy a politikai megbékélésről folyó nemzetközi vita, a különböző politikai fejleményekről, illetve a nemzeti megbékélésről szóló vita a büntetlenségről is szól, noha ez hiányzott, és még mindig hiányzik a politikai vitából. Ez a fő oka annak, hogy szervezetünk a burmai kollégákkal, a burmai jogi tanácssal azon a napon, amikor Aung San Suu Kyi letartóztatása ismerté vált, illetve az ítélete, közzétettünk egy dokumentumot, amelyet a titkársághoz is eljuttattunk. Ez tartalmazza azon nemzetközi bűncselekményeket, amelyeket Burmában elkövettek. Hogy ezt a jelentést miért készítettük el, nos ennek az oka az, hogy elég információval rendelkezünk arról, hogy milyen emberiséggel elkövetett bűncselekmények, emberjogi jogsértések százai történtek az országban mindenhol, és a nemzetközi közösség még mindig csak a politikai fejleményekre helyezi a hangsúlyt, és természetesen a Aung San Suu Kyi Nobel-díjas politikusra. Mi természetesen támogatjuk az ő munkáját, illetve a demokráciáért tett erőfeszítéseit, de ez a döntésünk, hogy az ítélet hozatal napján ki adjuk ezt a jelentést, ez nem volt véletlen. A Nemzetközi Szövetségünk aggodalommal konstatálja, hogy Burma területének egészén továbbra is folytatódnak az emberiség elleni bűncselekmények, az emberi jogi jogsértések. Ezeket nem csak az etnikai kisebbségek ellen követik el Burmában, hanem az ország egészében. Ezek továbbra is büntetlenül zajlanak, ezeket továbbra is szervezett formában hajtják végre, még jelen pillanatban is. A helyzet éppen ezért sürgős rendezést követel, és fel kell hívjuk a nemzetközi közösség vélem figyelmét is, hogy arra, hogy rendezzük ezt a helyzetet. Éppen ezért az FIDH úgy érvel ebben a jelentésben is, hogy a burmaiak minden egyes nap kivannak tévemberi téve emberi jogi jogsértésnek, túlszul ejtik őket, és egy olyan rezsimben élnek, amelyek kegyetlenebbek közé tartozik a világon. Tábornokok, a nemzetközileg elismert emberi jogi standardokat nem tartják tiszteletben. Ezt burmai és nemzetközi jogvédők is elismerik, akikkel szervezetünk együttműködik. Éppen ezért felszólítjuk az Európai Uniót arra, hogy jöjjön létre a Nemzetközi Vizsgálóbizottság. Ez egy prioritást kell, hogy élvezzen az ENSZ közgyűlésén is és egyéb találkozásokon is. Éppen ezért az emberiség ellenek vetett bűncselekmények és a háborús bűncselekmények megvitatása napirenden kell, hogy legyen. Az ENSZ biztonsági tanácsban két Európai Uniós tagállam is képviselve van, és éppen ezért komolyan kell lobbizni a politikai kontextus ellenére, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a helyzet sürgős megoldást vár. Az európai diplomáciát is mozgósítani kell, még mielőtt a halálbüntetésre vonatkozó állásfoglalás elfogadására sor kerül, Burmától is ezt várjuk, és az európai diplomáciától is. Az FIDH, illetve számos burmai szervezet nagy csalódásának adott hangot a legutóbbi szankciók életbelépését követően, amelyeket az Európai Unió foganatosított Aung San Suu Kyi elítélését követően. A civil társadalom és a burmai demokratikus mozgalmak sokkal határozottabb reakcióra számítottak. Számos alkalommal az európai diplomaták úgy érveltek, hogy valamilyen fajta párbeszédbe kell bocsátkozni a burmai rezsimmel, és azt jelezték, hogy a szankciók egyeteműen nem voltak hatékonyak, nem működtek, és nem váltották ki azt az eredményt, amelyre számítottak. Ami az FIDH-t illeti, illetve a burmai tagokat, mi úgy láttuk, hogy a szankciók nem váltották ki a kívánt eredményt, egész egyszerűen azért, mert nem voltak megfelelőek, és nem voltak célirányosak. Hölgyeim és uraim, még mielőtt befejezném, Szeretnék egy üzenetet közvetíteni őknek a burmai civil társadalom részéről, a burmai demokratikus mozgalomtól, azon személyektől, akik az országon belül és azon kívül élnek, és akik arra számítanak, hogy az Európai Unió ne essen a 2010-es választások csapdájába. Az Európai Unió egyrészt tartózkodnia kell attól, hogy ezt a szégyenletes és teljes mértékben folyamatot támogassa, hanem ezen kívül fel kell hívni a hangsúlyt arra is, hogy a választási folyamat legitimitása nem létezik. Ez ugyanis egy veszélyes és nagyon rosszul megszövegezett alkotmányra támaszkodik, amely a rezsimet szolgálja, annak érdekében, hogy a hatalomban maradhasson továbbra is biztosítani kívánja az intézményi büntetlenséget a rezsim számára, a hadsereg és a tábornokok számára. Ez pedig nem lehet egy opció az Európai Unió számára. Ez nem egy opció az Európai Unió számára. Ezen választások az ország számára nem jelentenek reményt, hanem, hogy is mondjam, ez gyakorlatilag a burmai demokrácia eltemetését szolgálja és ezt az üzenetet kellene az Európai Uniónak egyéb nemzetközi fórumokon is képviselnie, mint például az ENSZ fórumain. Ez kellene, hogy legyen az Európai Unió megközelítése a választásokra való tekintettel, amikor Aung San Suu Kyi továbbra is őrizetben van. És több mint 2200 politikai fogoly él az országban, noha a nemzetközi közösség évek óta szabadon bocsátásukat követeli. Semmiféle biztosítékuk nincs az egyesülési jogra, illetve a véleménynyilvánítás szabadságára vonatkozóan. És a választások aligha lesznek szervezettek, szabadok, és az eszmecsere sem lesz biztosított a választások során. Az emberek még azt a lehetőséget sem kapták meg, hogy elolvassák az alkotmányt, amiről szavazniuk kellett, és a közelmúltban Hágában burmai emberjogi jogvédőkkel voltam, és arról meséltek, hogy falvak egészei az alkotmány ellen szavaztak, az eredmény mégis az alkotmányra nézve kedvező volt. A múlt héten az embereket azért vették őrizetbe Burmában, mert Aung San Suu Kyi szabadon bocsátása mellett szóló röplapokat terjesztettek. Semmiféle párbeszéd nem engedélyezett, és a nemzetközi közösség egyfajta színjáték tanúja ismételten. Az, ami Burmában történik, az mindannyiukat aggaszt, mert súlyos bűncselekményekre kerül sor. Az utóbbi 40 év során súlyos bűncselekményeket követtek el, és elnézést kell kérjek, hogy ilyen erős kifejezést használok, de ez egy szégyen az emberiség egészére nézve. Az, hogy ez az ember, a nemzetközi közösség számára nem egy prioritás, és a lobbizás nem hatékony különböző országok részéről, mert olyan embereket támogatnak, akik nem vesznek részt a párbeszédben, hanem akik nem a párbeszéd, illetve a megoldás részét képezik, hanem akik a problémát jelentik. Nemzetközi szinten ezzel a kérdéssel problémaként kellene foglalkozni, mert az. Köszönöm szépen. Köszönöm, Atanasio úr. Nem is tudjuk megköszönni eléggé az önök szervezetének eh, ezt a munkát, eh, amit végeznek, és remélem, hogy továbbra is együtt tudunk működni önökkel, az Amnesty international a Federation of Human Rights-al és egyéb szervezetekkel. Illetve a Burma Campaign UK-vel, illetve a burmai jogászok eh, kampányával. Nos, itt van köztünk az Európai Bizottság képviselője is, és eh, reméljük, hogy hallunk arról, hogy mi a helyzet akkor a tanácsban, mi a helyzet a szankciókkal, és hogy mi az uralkodó álláspont a választásokkal kapcsolatban. valamint mi a hivatalos álláspont az alkotmány módosításával kapcsolatban, amely megerősítette a hunta hatásköreit. A bizottság képviselője következik. Uh, thank you, Mrs. Chair. Uh, I would... Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, hogy a bizottság lehetőséget ad nekünk arra, hogy ismertessük a nézeteinket, és különösen örülök, hogy itt volt Yangwe, Hán Yangwe úr is, aki mindig érdemes meghallgatni, mert eh, a tolerancia hangja, a józanész hangja ő, aki állandóan a megbékélésre szólít fel. A helyzet rendkívül képlékeny és bonyolult. Éppen ezért egy olyan egyszerű válasz, mint hogy na, vezessünk be még több szankciót, nem megfelelő. Hall, hallunk természetesen híreket az országból, a tárgyalás, a bírói eljárásról, ami Aung San Suu Kyi ellen folyt, és Barozó úr is felszólalt ebben az ügyben az ítélethirdetés után. Ezen kívül hallunk eh, belső zavargásokról, eh, a Gokán területekről, kelet-sán államban, amely eh, tulajdonképpen azzal fenyeget, hogy átterjed más tartományokba is. A gokáni zavargások befolyásolják egyébként a kínai fellépést, illetve álláspontot, és ezzel párhuzamosan az ENSZ és az Egyesült Államok felülvizsgálja a saját eh, politikáját Csinweb eh, szenátor látogatása után. Az ENSZ eh, jó szolgálati tevékenysége a főtitkár vezetésével tovább folytatódik. Tehát nagyon bonyolult a helyzet, és ezt még csak nehezíti a gazdasági környezet, illetve a gazdasági válság. Tehát egy egyszerű megoldást nem tudunk adni erre a problémára. Mi tehát az EU álláspontja 96 óta vannak szankciók, és ezek időről időre meg vannak újítva, illetve még meg is vannak szigorítva. Tudni kell, hogy az EU befolyása, az EU kormányok befolyása a burmai kormányra eh, meglehetősen kicsi és egyre csökken. A, a választási választási bolykott eh, egy nem életképes stratégia. A roadmap az eh, nem képezheti tárgyalás alapját. A tény az, hogy a tábornokok minden válság után megerősödtek, ez volt a szafárt forradalom után is, és egyéb válságok után. Ez várható a jelenlegi eh, kelet állambeli lázadást követően is. A választások eh, kérdésében ugye tekintetében az a kérdés, hogy mit tehetünk, hogyha nem tisztességesek a választások, nem szabadok a választások. Eh, az egyik lehetőség a humanitárius segélyek felfüggesztése, de ezeknek folytatódniuk kell. A Gokán eh, területekre, a Vá területekre eh, további humanitárius segítségre van szükség, illetve a határ mindkét oldalán humanitárius segítséget kell nyújtani. A bizottság tehát nem járhat el úgy, hogy további szankciókat követel, illetve vezet be. Kiegyensúlyozott a hozzáállást szeretnénk mutatni, mert nagyon bonyolult a helyzet. Nem lehet megtagadni a párbeszédet teljes mértékben. Inkább azt kell megvizsgálni, hogy a saját befolyásunk határain belül hogyan tudjuk mégis jobbá tenni a helyzetet. A hagyományos segélyezési területeket, az oktatást, az egészségügyet bővítettük, és egy új pénzalapot hoztunk létre, amely a halászatra, a kisgazdálkodókra, mikrofinanszírozásra fog koncentrál, és ez a pénzalap hamarosan elérhetővé válik az elkövetkezendő hetekben, hónapokban. Sajnos a szankció, mint kizárólagos módszer nem fogja megváltoztatni a helyzetet. Valójában csak megkeményíti a burmai hunta szívét, Éppen ezért mi úgy gondoljuk, hogy bizonyos kommunikációs csatornákat nyitva kell tartani. Bizonyos szakpolitikai párbeszéd, különösen a segélyezés témakörében továbbra is folyamatban van, ez a kommunikációs csatorna nyitva van, illetve a milleniumi fejlesztési célokhoz kapcsolódva is zajlik párbeszéd a huntával és így próbáljuk befolyásolni a hunta eh, tevékenységét, illetve azt, hogy hogyan kormányoznak. Eh, itt most akkor be is fejezném, köszönöm elnök asszony. Eh, köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy úgy vélem, hogy a vita során elgondolkozhatunk azon is, hogy az EU-nak hogyan kéne reagálnia erre a helyzetre, illetve, hogy az Európai Unió demokráciával és emberi jogokkal foglalkozó eszközeit felhasználhatjuk-e, és természetesen Kínával és az Egyesült Államokkal is koordinálnunk kell, hogy javítsuk a helyzetet. Akkor most kezdjük el a vitát, az eszmecserét, ki szeretne hozzászólni? ki szeretné megindítani, elindítani a vitát. Róva Lohbéler, olkaa hyvä. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két kérdésem lenne, és megköszönöm a bemutatókat, beszámolókat. Az első kérdésem Han Yangwe úrhoz szól a választásokkal kapcsolatban, és lehet, hogy a másik a civil szervezet képviselője is hozzá tudna ehhez szólni. Ugye azt említette, hogy ha a választás nem lesz szabad és tisztességes, akkor ellenezzük ezt. Ön hogyan vélekedik erről? A második kérdésem a Európai Bizottságnak szól. Hogy hallottuk, a kínai kormánynak nagyon nagy a, a befolyása a burmai kormány felett, ugye ezt láttuk a ciklon kapcsolatban, illetve a humanitárius segélyek sorsával kapcsolatban. Kérdésem, hogy hogyan lehet együttműködni a kínai kormány itteni képviselőivel, képviselőivel ezzel kapcsolatban. Elnök, köszönöm szépen, megköszönöm a kérdéseket. Orbett úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon érdekes ez a beszámoló. Jó, hogy felfrissítettük emlékezetünket Burmával kapcsolatban, és az is nyilvánvalóvá vált, hogy a demokráciáért és emberi jogokért folytatott harcban többféle szempont érvényesül a burmai kisebbségek esetében. Ez is mutatja, hogy nemzetközi szövetséget kell keresni, és így együttesen kell eljut, el, elítélni a katonai huntát, katonai rezsimet. Azt is hallottuk, hogy kinek mi a véleménye, hallottuk például az Európai Bizottság képviselőnek véleményét. Ő pragmatikusabban áll ehhez a kérdéshez, azt helyezték kilátásba, hogy egyre erősebb szankciókat lehetne megvalósítani, ugye az elmúlt években is így volt ez, az Európai Bizottságnak ez lenne tehát a politikája, illetve a humanitárius segélyek terén pedig együttműködésre és koordinációra lenne szükség. Kettős megközelítés ez. Véleményem szerint bennünk parlamenti képviselőkben ez egy kérdést tesz fel, hogyan is lehetne viszonyulni ehhez a helyzethez. A bizottság képviselője úgy, itt, úgy nyilatkozott erről a, erről a helyzetről, hogy nagyon bonyolult, ugyanakkor változó, de ez a változás ez nem torkolik semmilyen pozitív fejleményben tehát valóban nagyon bonyolult a helyzet, ugyanakkor véleményem szerint szörnyűségesen statikus ez. Gyakorlatilag több évtizedre megy vissza a katonai hunta uralma. Aung San Suu Kyi esete természetesen az egész nemzetközi közösséget foglalkoztatja. Már a 80 es évek végétől nagyon sok év telt el azóta, és sajnálatos módon azt láthatjuk, hogy a nemzetközi közösség, az emberi jogi aktivisták, a kormányok nem érték el, nem tudták azt elérni, hogy megváltozzon a helyzet. A bizottság képviselője pedig egy nagy, olyan dolgot mondott, ami nagyon aggaszt engem, ez pedig az, hogy a válságból győzedelmesen em, került ki, kerültek ki a katonai vezetők, és minden egyes ilyen alkalommal ugye menekültek hagyták az országot. Azt szoktuk mondani, hogy kétség esetén, amikor az ember nem tudja, hogy kártyajátékban mit rakjon, akkor azt, azt a kártyát tegyük, ami ami a legkézenfekvőbb, vagy legegyszerűbb. Egyértelműen el kell ítélni a helyzetet. Az Európai Unió helyzete az ENSZ-ben, illetve általában a nemzetközi szervezetekben azt írja elő, vagy azt szükséglelteti, hogy a lehető legszorosabb szövetségeket kell kialakítani, illetve mindent meg kell tenni azért, hogy a burmai vagy miamári rezsimet elszigeteljük. Ugyanakkor fenn kell tartani a civil szervezetekkel, illetve a burmai népességgel a közvetlen kapcsolatot a szerény pénzügyi segítségi és fejlesztési programjainkon keresztül. Tehát egy alapvető kérdőjel merül itt föl, nagyon aktuális a kérdés, ezt elnök asszony is felvetette, azt állt a kérdés, hogy az Európai Unió hogyan viseltessen ezen problémával kapcsolatban, illetve a parlamentnek mi legyen az álláspontja. mindenki elmondta, hogy nem megfelelő a választások előkészítése, és a burmai demokratikus erők is így éreznek, gyakorlatilag frusztrálva érzik magukat, hogy nem vehetnek részt a közéletben, illetve a választások előkészítésében. A bizottság azt is jelezte, hogy a választások sem szabadok, sem tisztességesek nem lesznek. Hát ez egy nagyon meggyőző állítás. Hormit is tegyünk, véleményem szerint megfigyelőként kell részt vennünk. Elmondhatjuk, hogy az egész csak egy színjáték, és mondhatjuk azt, hogy éppen ezért nem veszünk részt. Most maga az a tény, hogy európaiak vesznek részt, mint megfigyelők a választásokon, gyakorlatilag legitimizálja a választásokat, vagy hozzájárul ahhoz. Talán többet ér az, hogyha nemzetközi megfigyelők vannak ott, és ez, erről mondjuk beszámolhat a burmai rezsim egy jelentésben, vagy egy sajtótájékoztatón, hogy hiszen ott voltak a nemzetközi megfigyelők. Köszönöm szépen. Köszönöm, Obiosz úr, hogy megosztotta velünk ezen gondolatokat, most pedig Kukán úr következik. És aztán azt hiszem, hogy érdemes lenne meghallgatni a vendégeink válaszát is három kérdés feltétele után. Köszönöm, elnök asszony. Elnézést kérek, hogy egy kicsit később érkeztem. Lehet, hogy a kérdésemet tulajdonképpen a bevezető során tisztelt vendégeink már megválaszolták, de azért mégiscsak feltenném. Ahogyan az előttem szóló tisztelt kollega is megjegyezte, a Myanmari helyzet nem változott, és gyakorlatilag jó néhány éve ugyanarról a helyzetről beszélhetünk. Aung San Suu Kyi, noha az egész világ arra törekszik, hogy segítsen rajta, még mindig ugyanaz a sorsa, és még mindig őrizetben van. Ezért úgy gondolom, hogy valóban a kötelezettségünk az, hogy feltárjuk, vajon melyik a leghatékonyabb módja annak, hogy tényleg segítsünk rajta és országa helyzetén. Ezért én úgy vélem, hogy a különböző nemzetközi szervezetek vagy civil szervezetek tevékenységének koordinálása, ezt fel kellene használnunk. Éppen ezért a kérdésem a tisztelt vendégünkhöz az lenne, hogy tudom, hogy az ENSZ-ben Gambári professzor, aki az ENSZ külön megbizotja, Tudom, hogy Burmába látogatott több alkalommal, találkozott a tábornokokkal, de ennek gyakorlatilag nem volt eredménye. Éppen ezért azt szeretném tudni, hogy vajon van-e lehetőség arra, a vendégünk véleménye szerint, hogy történtek-e koordinációs kísérletek, hogyan lehet a fellépéseket koordinálni, hogy mégis valamilyen eredményt érjünk el a jövőben. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm a kérdéseket. Biztos vagyok abban, hogy tarthatunk egy második fordulót is, egy rövidebbet, de először hallgassuk meg a válaszokat a vendégeink válaszait. Az egyik kérdés ugye az volt, hogy hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy Kína határozottabban lépjen ebben a helyzetben, mert Kína ugye komolyan befolyásolhatja az eseményeket. Köszönöm. Mindenek előtt azt szeretném kifejteni, hogy egyértelmű, hogy a katonai hunta sérti az emberi jogokat, és véget kell vetni annak a büntetlenségnek, amely ezen jogsértéseket elkövetik. A kulcsfontosságú kérdés azonban, amelyet a tisztelt képviselők felvetettek, hogy hogyan tudunk a helyzeten változtatni és hogyan tudjuk egyeztetni a nemzetközi közösség fellépéseit. Elmondhatom, hogy az utóbbi 20 évben azt próbáltam, hogy felhívjam a nemzetközi közösség figyelmét Burma helyzetére, különös tekintettel arra, hogy hogyan tudjuk a katonai rezsim elleni fellépést egyeztetni. De a nemzetközi közösségben hiányzik az akarat, illetve az a képesség, hogy megváltoztassa a burmai helyzetet. Legalábbis ez volt látszólag a helyzet az utóbbi húsz évben. Most pedig először, mintha lehetőség nyílna arra, hogy Burmán belül változás következzék be. Most első alkalommal ugye a hadsereg jelezte, hogy választásokat tartanak. A sorsfintora az, hogy azért tartanak választásokat, mert úgy gondolják, hogy ezáltal legitimitásra tesznek szert, még akkor is, hogyha választási csalást követnek el. Az irónia itt pontosan az, hogy a demokratikus mozgalom megnyerte a választásokat. Ez az egyik. A másik pedig nem értek egyet a katonai alkotmányjal, nem szeretném, hogy továbbra is a katonai hunta maradjon hatalmon, de amikor választásokat ír ki a hunta, akkor tulajdonképpen azt javasolják, hogy ahelyett, hogy közvetlenül hadseregként uralják az országot, inkább parlamentként fogják irányítani az országot, hiszen a kezük még mindig rajta van a parlamenten, és a választásokat is manipulálják, de a direkt hatalomról az indirekt hatalom felé mozdulnak el. Az emberek akarata fontos, én úgy vélem, hogy ezt az elvet fel kellene használnunk, és nagyobb nyomatékot kellene erre helyeznünk. Hogyha a hadsereg úgy véli, hogy a hadsereg akarata fontos, akkor nekünk azt kell érvényesítenünk, hogy miben rejlik valójában a nép akarata. Ezért mondom azt, hogy húsz éve arra törekszünk, hogy nemzetközi szinten változtassunk a helyzeten, ezt nem értük el most pedig az országon belül kellene erre kísérletet tennünk. Ezt azért mondom, mert 1990-ben, amikor Aung San Suu Kyi pártját megválasztották, mi számüzetésbe vonultunk, úgy gondoltuk, hogy a választások nem lesznek tisztességesek, szabadok. Aung San Suu Kyi azonban megnyerte a választást, mert a választások napján az emberek úgy szavazhattak, ahogyan szerettek volna. Biztos vagyok benne, hogy a hadsereg manipulálni fogja most a választásokat, de legalább fennáll a lehetőség arra, hogy tényleg érvényesítsük és kifejezhessük a nép akaratát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jangve úr, Ratanasio úr, kíván-e válaszolni a kérdésre? Talán kommentálná a mások által elmondottakat? Felmerült bennem, hogy amikor a nemzetközi fellépés kudarcáról beszéltünk, amikor meghallgattam az Európai Bizottság véleményét, az, amit a bevezetőben elmondtam, még mindig releváns, ugyanis nem emlékszem egyetlen egy alkalomra sem, amikor a nemzetközi szinten prioritás lett volna ez a kérdés. A nemzetközi közösség a nemzetközi párbeszédre helyezte a hangsúlyt az ENSZ főtitkárával együtt. Ez prioritássá vált, ez a fajta párbeszéd, és természetesen kudarcot mondott. Számos kudarc van már a hátunk mögött Burmában, éppen ezért a szervezetünk a burmai civil társadalommal, mert mi nem egy külföldi szervezet vagyunk, amely mondjuk Párizsból működik, hanem burmai tagjaink is vannak, akik a burmai civil társadalmat képviseljük. És éppen ezért az ő követeléseinket visszhangozzuk, és ők azok, akik nem akarják a választásokat, méghozzá nagyon egyszerű okból kifolyólag. Felvázoltam ezt a karikatúrát, ez a burmai demokrácia temetése lesz. az, hogy indirekt módon megtartja a hadsereg a hatalmat, ez azt jelenti, hogy az elkövetkezendő 10, 20, 30 vagy akár 50 évre is legitimizálja a hatalmát, már pedig ez nem egy opció, ez nem opció, legalábbis a burmai nép számára. Éppen ezért vissza kellene térnünk a prioritásainkhoz, hiszen a mi szervezetünk sohasem támogatta a szankciókat. Az Európai Unió volt az, amely kezdeményezte a szankciókat, hogyha szankciókat választanak, akkor legalább célirányosak legyenek ezek a szankciók, a gáz, a kőolaj ellen irányulhat. Tudjuk nagyon jól, hogy mely vállalatok vannak jelen Burmában, éppen ezért megfelelő módon kellene célozni ezen szankciókat, hiszen tudjuk, hogy a vállalatoknak Londonban van például a központja, amely ugye az Európai Unió tagja. Átfogó szankciókat foganatosítanak, akkor mindenkit megakadályoznak abban, hogy Burmába befektessenek, akár kínai vagy indiai vállalatokat is. Tehát eh, egy adott ponton egyértelműen kell fogalmaznunk. Ez eh, nem egyfajta politikai szándék volt, hogy a burmai eh, tábornokok ellen irányuljanak a lépések. Ez volna az első felvetésem elnök asszony. A második pedig az, hogy a helyzet feletté bonyolult, és valóban nagyon kényes ez a helyzet Burmában, akár csak Darfurban, vagy Kolumbiában, vagy Kongóban. Éppen ezért az nemzetközi emberi jogvédő szervezetek a helyi mozgalmakat támogatják, a civil társadalmakat és az emberi jogok védőit, hiszen az ő hazájukról van szó, és ők ismerik legjobban, hogy mennyire komplex a helyzet, jobban ismerik a helyzetet ők. Éppen ezért nem látom át, hogy még mindig hogyan tudunk a választásokról beszélni, hiszen az emberek nem is tudnak hozzáférni a burmai alkotmányhoz, amely mellesleg eléggé bonyolult. Számos parlament, illetve föderáció van jelen, hogyan lehetne egy párbeszédet folytatni, hiszen nem engedik ezt a párbeszédet, és ugyanaz a ponthoz tudok csak visszatérni. Hogyan akarják azt, hogy pozitív fejlemények következzenek be, az egyik legkegyetlenebb rezsimuralta országban a világon. Egy másfajta opciót kellene keresni, politikai párbeszédet kellene kezdeményezni, és éppen ezért a büntetőjogi felelősségre vonás kellene, hogy legyen az egyik prioritás Burmában. A büntetlenség ellen kell felvenni a küzdelmet, ez pedig még eddig nem történt meg. És Éppen ezért a kézenfogható eredményeket eh, kellene megkeresni. Köszönöm. Köszönöm, Atanasio úr. Még mielőtt a bizottságnak adnám meg a szót, néhány észrevételt szeretnék tenni. Azt hiszem, hogy a hónap során később Brüsszelben a következő ázsiai csúcsot fogjuk előkészíteni. Talán a bizottság ismertethetné, hogy erre az ASEM csúcsra hogyan készülnek fel, melyek az előkészületek, és hogyan kívánják ott megvitatni a burmai kérdést. Lehet, hogy az Európai Unió is bekapcsolódhatna ebbe a folyamatba. Finnországban az ázsiai európai népek eh, fórumán komoly volt a részvétel, és ez minden bizonyal ott is terítéken lesz majd. Amikor az ASEM 2006-ban a finn elnökség idején Helsinki-ben tanácskozott, akkor külügyminiszterünk egy nagyon nyílt vitát folytatott az ellenzék képviselőivel, a Miamari ellenzék képviselőivel. Minden esetre érdekelne bennünket a bizottság részéről, hogy hogyan vélekednek mindenről. Thank you, Mrs. Chair. Köszönöm. Az asem kapcsolatban az ASEM-nek tagja Burma, és részt vehet ezekben, ezeken az üléseken, Európában is. De azzal, hogy az ASEM-ben részt vesz a burmai kormány, szerintem helyesebben járunk el, mintha elszigetelnénk, mert az elszigeteltséget akarják. Ez a kormány az imádja az elszigeteltséget, hiszen így könnyebb zavartalanul folytatni az uralmukat. Ami a kínai felvetést illeti, hogyan tudjuk felvenni a kapcsolatot Kínával? Ferrero Waldner asszony személyesen kötelezettséget vállal arra, hogy rendszeresen felvesse Burma helyzetét a kínaiakkal való találkozók során. Mi az EU-ASEAN eh, találkozókon is felvetjük Eh, Burma kérdését, és eh, az ASEAN-nak a, most már valamivel elfogadható álláspontja eh, részint nekünk is köszönhető. Speciális kapcsolatfelvételek során szeretnénk a burmai e, kormányt befolyásolni. Egy külön képviselő e, lett kinevezve erre a célra. Mi egyébként örülünk annak a sokféle e, megközelítésnek, ami itt felvetődött. Nagyon jó, hogy vannak nem kormányzati szervezetek, amelyek nagyon erősen fellépnek, határozottan fellépnek bizonyos ügyekben. De Ugye ott, ott a stabilitás kérdése, van egy roadmap, egy képlékeny helyzettel állunk szemben. Igen, az elkerülhetetlenre is fel kell készülni, hogy lesz egy nem tökéletes, de mégiscsak választott kormány. Tehát van egyfajta változás. Ami a választási megfigyelőket illeti, nos, nagyon kicsi az esélye arra, hogy az EU választási megfigyelőket küldhessen. Először is a kormány a saját menetrendjét hajtja végre elszigetelve, egy meghívásra lenne szükség egyébként is, és utána pedig tényleg foglalkozni kellene azzal a kérdéssel, hogy ezzel legitimalizáljuk-e a választást vagy sem. De úgyse kapunk meghívást. A kormány egyébként ASEAN diplomaták jelenlétére célozgatott, mint rövid távú választási megfigyelők jelenlétére. Ami pedig a különböző hangokat illeti az országon belül, én magam is már 38-szor jártam, ha jól, a vízumokat megszámolva az útlevelemben 38-szor utaztam az országban, soha nem találkoztam senkivel az országon belül, aki támogatta volna a szankciókat. Az országon belül a választásokkal kapcsolatban viszont eltérőek a vélemények. Vannak olyanok, kormánytámogató kormány támogató erők, akik úgy gondolják, hogy egy hibrid polgári katonai kormány intézményesítésére ez a választás jó lesz Eh, az etnikai kisebbségek egy része pedig legitimizálni szeretné ezt a jelenleg nem demokratikus eh, uralmat. Ez mondom főleg a bizonyos etnikai kisebbségekre igaz. A harmadik csoport pedig állandóan konfrontálódik. Bármit is mond a kormány, nincs igaza. Erről beszélt eh, Yangwe úr is. Ugye van ez a konfrontatív eh, hozzáállás a demokratikus mozgalmon belül. És aztán van egy negyedik csoport is, bizonyos nem kormányzati szervezetek, akik ehhez a roadmaphez szeretnének csatlakozni, mint hiteles személyek, akik a rendszeren belül szeretnék belülről javítani a helyzetet. Tehát, mint látják, még a burmai nem kormányzati társadalmon belül is, civil társadalmon belül is nagyon eltérőek a vélemények. És aztán felmerül a kérdés, hogy kik vagyunk mi ahhoz, hogy megmondjuk a burmaiaknak, hogy mit kezdjenek a saját menetrendjükkel, illetve roadmapjükkel. Köszönöm. Most még van néhány percünk. Kim Jönszen akar beszélni. Köszönöm szépen, lenne egy kérdésem. Az első az, hogy mi, le, mi lett a sorsa Gambári úr által összeállított öt pontos cselekvési tervnek, erre ugye válaszolnunk kellett volna. Megtörtént ez? A második kérdésem. Említette azt, hogy fölmerült egy elképzelés, hogy egy testületet létesítenek egy emberiség elleni elkövetett bűn, bűncselekményekkel foglalkozó bizottságról. Kérdésem, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban, és mi, mennyiben lendítene a helyzeten, hogyha felállna ez a bizottság? Önök? Azt hiszem Youngway úrnak címezte ezt a kérdést. Tessék, Youngway úr. No niin, nyt ymmärrän, että se oli enemmän osoitettu herra Atanasiulle, mutta muutkin voivat toki kommentoida. Vagy Atanasi úrnak címezte inkább? Talán ő jobban tudna erre válaszolni. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Először is ezt a Nemzetközi Vizsgáló Bizottság témájáról beszélnék, erre válaszolok. Vannak különböző civil szervezetek Burmában, de hát tudjuk, hogy milyen a, milyen a politikai kontextus, a politikai helyzet Burmában. Nagyon nehéz az együttműködés. Hogyha megnézzük -e ennek a bizottságnak a jelentését, akkor azt láthatjuk, hogy a 17-es és a 18-as cikk szerint elmondható az, hogy a, a Nemzetközi Büntető Bíróság segítségét nem kérhetik a Burmában elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban hiszen nagyon komoly konszenzus szükséges ehhez. Tehát egy nemzetközi bizottság szük, munkája szükséges ahhoz, hogy ez a fajta üzenet eljusson a biztonsági tanácshoz. Nagyon komoly vádakat vagy állításokat hallottunk a ilyen típusú bűncselekményekről Burmában és ez a bizottság, ez a vizsgáló bizottság fogja eldönteni, hogy ez valóban így van-e. Hogyha az Európai Unió, illetve nemzetközi partnereink is támogatják ezt a megoldást, akkor ez eljuthat a biztonsági tanácsig. de hát az Európai Uniónak afrikai, dél-amerikai és Egyesült Államokbeli partnereinkkel együtt kell dolgoznia. jól tudom, és azt hiszem elmondhatom, hogy van, hogy megvalósul a me, megvalósul Ázsiában a diversifikáció, de hát talán azt gondolom, hogy a jogi megközelítés mindig a legjobb, így lehet a büntetlenségnek véget vetni, és így lehet a békét elérni az országban. A béke csak akkor elképzelhető, hogyha véget vetünk a büntetlenségnek, ami jelenleg már intézményesült burvába. És az nem le válaszomat, válaszomat elnök asszony, hogy az Európai Bizottság képviselőinek válaszolok nem kormány van Burmában, hanem egy katonai hunta. Az nem kormány. Persze föl kell állítani diplomáciai kapcsolatokat az EU és Bur- Burma között, de hát ez nem kormány, hanem egy katonai hunta. Tábornokok gyűjtőhegye. Erre kéne egy Európai Uniós külpolitika, hogy ezt kimondjuk annak nincs túl sok értelme, hogy elmondjuk a burmelyaknak, hogy mit kéne tenniük otthon, hazájukban. Nem így kéne ezt a, ezt a dolgot felfogni. A szövetségünk e- együttműködik, együttműködik a burmaiakkal. Én ugyan görög vagyok, de nagyon sokat foglalkoztam a burmaiakkal, a burmai demokratikus mozgalmakkal, és az ottani demokratikus mozgalmak igenis reményekkel teli fordulnak a nemzetközi közösséghez, segíteni kell őket, de ne feledkezzünk el arról, hogy mégis ők alakítják a demokratikus mozgalmakat, a demokratikus folyamatokat Burmában. és fontos azt is tudni, hogy mi történik a nemzetközi diplomáciában. És nem csak diplomáciai kérdés ez, hanem a az emberi jogok védelmének kérdése. Az Európai Uniónak ebből kell kiindulnia, illetve az összes olyan nemzetközi fórumnak, amely stabilitásról és békéről beszél. Köszönöm, Jangve úr. Szeretne reagálni ezen pontokra? Vagy egyéb felvetésre? Um, Igen, nagyon röviden. Csak azt szerettem volna megjegyezni, hogy nincs nézeteltérés abban a tekintetben, hogy mire törekszik a Emberi Jogok Nemzetközi Szövetsége. tulajdonképpen egy hosszú távú folyamatra törekednek, ez lehet, hogy még 20-40 évet igénybe vesz, még mielőtt bármi is változna Burmában, de mi nem várhatunk. Az választásokra jövőre kerül sor. Éppen ezért valamit tennünk kell. Nem állíthatjuk azt, hogy bolygottáljuk a választást, nem veszünk részt rajta, hiszen mindenki kénytelen lesz elmenni a szavazásra. Ha pedig nincs ellenzéki párt, akkor a katonaságnak még csak csalnia sem kell, hogy megszerezze a szavazatokat. De ha vannak ellenzéki pártok, akkor legalább a hadseregnek manipulálnia kell a választási eredményt. Azt mondjuk, hogy nincsenek ellenzéki pártok, és csak a hadsereg vesz részt, akkor nem fogadhatjuk el a választást. Mert mi ugyan kijelenthetjük ezt itt Európában, de az ASEAN azt fogja mondani, hogy a választás jogos volt. Tehát meg kell találnunk a módját annak, hogy tényleg valami hasznosat tegyünk, ahelyett, hogy mindenre nemmel reagálunk, mert akkor a, hatona, a katonaságot ellenzéki pártok hiányában megválasztják. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jangve úr. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon értékes, hasznos vita volt a burmai helyzetről, és remélhetőleg a jövőben folytathatjuk ezt a vitát, méghozzá hamarosan. És azt is remélem, hogy hamarosan kinevezhetünk egy EU delegációt, talán a választások figyelemmel kísérése céljából, és hogy megvizsgáljuk, milyen stratégiát kövessünk Burma szempontjából. Köszönöm a vendégeinknek, hogy eljöttek, és megosztották velünk értékes nézeteiket. Nagyon hasznos volt, hogy ilyen baráti hangnemű vitát folytathattunk. A bizottsággal és a tanácssal is további kapcsolatban maradunk ezen kérdésekről. Köszönöm tehát. És most áttérünk a következő napirendi pontra. Ez a négyes napirendi pont. Ez pedig az afganisztáni helyzetre vonatkozik. Szeretném köszönteni a Nőjogi Bizottság képviselőjét, Anna Britt Svensson. Ő lesz az, aki részt vesz velünk ebben a vitában az afganisztáni helyzetről különös tekintettel a választásokra, amelyet ugye múlt héten beszéltünk meg. és amely még nem zárult le. Az emberi jogi jogsértésekről is készült egy jelentés, és éppen ezért szeretném szívesen köszönteni körünkben Ahmad Zia Langarit. aki az afganisztáni független emberi jogi bizottság biztosa. Nagyon örülünk annak, hogy eljött ide hozzánk. Rachel Weed szintén köszöntöm a Human Rights Watch képviseletében, és Langari úrral együtt is Kabulból érkezett. David Ter is itt van velünk az Európai Bizottság képviseletében. Ő pedig az afganisztáni szakpolitikáért illetékes, gyakran ellátogatott Kabulba az utóbbi hónapok során. és szoros kapcsolatban állt az Európai Unió választási megfigyelő küldöttségével is, a parlament küldöttségével. Nagyon nagy érdeklődéssel várjuk az afganisztáni helyzet értékelését, a választásokról és az általános helyzetről való értékelését. Szeretné azt mondjam, hogy a bizottság előbb szólaljon meg, mint uh, Ahmed Zia Langeri? Nos, uh, én arra gondoltam, hogy Langeri úr uh, beszél először. Langeri úr. Jó napot kívánok mindenkinek! Örülök, hogy uh, itt lehetek és köszönöm az Európai Parlament tagjainak, hogy ilyen komolyan foglalkoznak az afgán helyzettel, és meghívtak engem, hogy beszéljek az afgán eseményekről. Úgy tűnik, hogy ez mutatja, hogy tényleg komolyan aggódnak Afganisztánért. Általánosságban elmondhatom, hogy az emberi jogi helyzet Afganisztánban jelenleg nagy kihívásokat jelent, mert a biztonsági helyzet Afganisztánban a tálibok és terroristák miatt elég képlékeny. Ugyanakkor, ha 2002-vel hasonlítjuk össze az eseményeket, akkor számos területen jelentős fejlődés történt, például a szólásszabadság, a gyermekvédelem, illetve a női jogok vonatkozásában. Más területeken tehát volt pozitív változás. A, a, van egy emberi jogi bizottság, van működő civil társadalom, korábban semmi ilyesmi nem létezett, öt évvel ezelőtt ezek a szervezetek nem léteztek. És mindez ígéretes. Ugyanakkor komoly kihívások vannak még. Van egy jó hírem. Tavaly letartóztattak egy embert, mert az internetről letöltött egyik anyagot továbbadta valaki másnak. És ezt az embert most ugye egy év börtön után néhány nappal ezelőtt szabadon bocsátották. A dokumentum az állítólag iszlám ellenes volt. Kabulban tartották egy ideig, aztán pedig külföldre távozott most a szabadon bocsátása után. Nemzetközi szervezetek és nem kormányzati szervezetek komoly nyomást gyakoroltak a kormányra, mi magunk is, a mi bizottságunk is komoly nyomást gyakoroltunk ennek az úrnak az érdekében. Ezer aláírást összegyűjtöttünk, jártunk az elnöknél, és hál' Istennek volt eredménye mindennek. Mint tudják, most tartottak másodszor elnökválasztást Afganisztánban, illetve tartományi tanácsokba is választottak képviselőket Tekintettel a megfélemlítés és a békétlenség légkörére már maga a tény, hogy a fenyegetések ellenére az emberek részt vettek a választásokon, ez nagyon dicséretes és pozitív. A számomra rendelkezésre álló adatok alapján elmondhatom, hogy most már több mint 75%-át megszámolták a szavazatoknak. Majdnem egy millió szavazatot eh, adtak le a nők is, ami azt jelenti, hogy a szavazók 31%-a nő volt. Kétszáznyolcvan ezer négyszáz negyven megfigyelő vett részt, majdnem 3000 civil szervezet, és kormányzati szervezet részvételé képviseletében. És a megfigyelők között 61.950 nő is volt, a többiek férfiak voltak. Tehát nagy kihívás volt ez a választás. Van sajnos szomorú információ is, eh, különböző robbanóanyagokat fedeztek fel eh, a választások napján, és eh, egy robbantás is történt Kabul, egy rendőr állomáson az ország északi részében, Kabulban szintén megtámadtak rendőröket. Öngyilkos merénylet re is sor került az egyik eh, választókörben, Kandahárban, Majdancsárban, Hazdiban és Halman tartományokban eh, rakétatámadások történtek, 51 eh, ember halt meg a szavazás napján, 130 támadásra került sor öngyilkos merényletekre, rakétatámadásokra, Nyolc katonát öltek meg, és kilenc rendőrt, emellett számos sebesültje is volt, sérültje is volt a rendfenntartó erőknek. Kilenc eh, polgári személy eh, halt meg, illetve 11 szavazókörben dolgozó polgártársunk hat öngyilkos merényletre is sor került eh, a nap folyamán és ez veszélyeztette a szavazás biztonságát, illetve lerendezését. Augusztus folyamán 32 amerikai, 4 brit katona halt meg. Ezeknek a támadásoknak és haláleseteknek egy része akkor történt, amikor a külföldi hadseregek a szavazó urnákat mozgatták az országon belül. Sok, tehát nagy erőszak jellemezte a választásokat, egyes szavazóköröket ki sem nyitottak, de mégis teli szavazattal érkeztek meg az urnák. Olyan szavazókörökből, ahol nem is volt szavazás. A választási megfigyelők olyat is láttak, hogy betömködték, beletömködték a hamis szavazatokat az urnákba. Vannak felvételek is arról, hogy éppen tömködik bele a szavazatokat a szavazóköri munkatársak az urnákba, dobozokba. Tehát számos csalásra derült fény. a választási e, dokumentumok egy részét, a szavazójegyzékeket, a lapokat e, e, a legtöbb helyre el tudták juttatni, de 600 körben nem sikerült eljuttatni a szavazólapokat. tehát sok probléma történt. A választási bizottság a választás napja előtt már kapott panaszokat. Az egyik elnöki jelölte a kapcsolatban, illetve a tartományi tanácstagokkal kapcsolatban. Valójában két elnök jelöltet diszkvalifikáltak már a, már a választás előtt. Az elnöki jelöltek között kettő nő volt, az alelnök jelöltek között hét nő volt. A tekintettel a jelenlegi afgán helyzetre ez mindenképpen pozitívumként könyvelhető el. Sajnálatos módon szavazatot nem sokat kapta. A jelöltek nem nagyon rendelkeztek anyagi eszközökkel a kampányra. Csak néhány jelöltnek volt pénze arra, hogy a médiában megjelenjen. Voltak, akik viszont még tévéhirdetéseket is tudtak csúcsidőben vásárolni este, akár annak ellenére, hogy egy perc eh, ilyen reklám 600 dollárba kerül. Tehát voltak olyan jelöltek, akiknek akadt pénzük ilyesmire. Sajnos eh, bizonyos szavazókörökben nem engedték be a nőket. Emellett a kampányolókat is megtámadták, a kampánymunkatársakat, volt haláleset is. Tehát tényleg megfélemlítés is jellemezte ezt a változást, a választást. De végső soron el kell fogadnunk, hogy így sikerült ezt a választást megrendezni. 600 komoly panaszt vizsgál most a választási bizottság, a független választási bizottság, és részleges szavazatszámlálás zajlik. A jelöltek ugyanakkor az átláthatatlanságot kritizálják, és azt mondják, hogy előbb mind a 600 panaszt ki kell vizsgálni, és csak utána lehet bejelenteni a választás eredményét. A választási bizottság eljárási szabályzata sem világos, nem teszi lehetővé kifejezett formában, hogy részleges szavazatszámlálást hajtsanak végre, de mégis megtették, ezzel azóta felhagytak, és jelenleg a panaszok kivizsgálása zajlik. Hogyha van kérdésük, akkor szívesen válaszolok azokra. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mengeri úr. Nagyon sok olyan dolgot hallottunk, ami legalábbis riasztó. Most pedig Rachel Reednek adom meg a szót. Uh, Köszönöm szépen, megköszönöm a meghívást, és nagyon örülök annak, hogy megrendezték ezt a meghallgatást. Kicsit kiegészíteném azt, amit Langeri úr mondott, választásokról, nőjogokról, illetve a büntetlenségről fogok beszélni. Ha kérdéseik vannak, arra később szeretnék válaszolni. Ami a választásokat illeti. Nagyon komoly erőszak jellemezte ezt a napot, nem csak azért nem csak az erőszak mértéke miatt, hanem az incidensek száma, illetve a, a, a földrajzi elhelyezkedésükkel kapcsolatban is már 7-8 éve nem volt ennyire súlyos, nem volt ilyen súlyos nap Afganisztánban, különleges, főleg délen, a középső, illetve a keleti területeken volt ez jellemző. Ami a nők szavazási arányát illeti, hát ugye e, voltak olyan nők, akik elmentek, illetve Tudjuk azt is, hogy az ilyen konfliktusos területeken nagyon komoly volt a választási csalások aránya. Afganisztánban csak félig meddig működik az állam, és hát nagyon sok a konfliktusos terület az ország, az ország különböző részein. A kormány és a nemzetközi közösség véleményem szerint többet is tehetett volna azért, hogy zökkenőmentesebben folyanak le a választások. Az egyik legfőbb hiba az volt, hogy a 2004-es 2005-ös választási mechanizmust gyakorlatilag nem sikerült megismer, megismételni. Nagyon későn kérték fel a szavazati bizottság, szavazatszámláló bizottságokat arra, hogy vegyenek részt, és az is nagyon fontos volt, hogy kit neveztek ki a választási bizottság elnökének. és nem csak ő, hanem a Vedlástási Bizottság más tagjai is ö, megkérdőjelezhető személyek voltak. Voltak az is visszaélésnek számít, hogy több szavazati cédulát osztottak ki, mint a választásra jogosultak száma. Az egyik gond az volt, mégpedig milliókkal többet. Az egyik gond a nők biztonsága volt, Afganisztánban mindig nehéz rávenni a nőket arra, hogy a, nők menjen, a nőket arra, hogy menjenek el szavazni a biztonságuk miatt, de nagyon későn kezdték csak el ezzel kapcsolatban a kampányt, csak egy hónappal a választások előtt kezdte el a női szavazati listák összeállítását, illetve a, ezzel kapcsolatos szakértők rekrutálását. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy nem megfelelő számú nő vett részt, illetve a nők szavazati részvétele csalásokkal kapcsolódott, választási visszalésekkel kapcsolódott össze. Ez nagyon fontos tanulságokkal járhat a jövő évre nézve, amikor is parlamenti választások elébe nézünk, tehát mindenképpen meg kell oldani a választók jegyzékét, illetve a nők részvételének, a nők biztonságának kérdését még pedig sürgősen meg kéne ezt vizsgálni. Aztán a parlamenti képviselőjelöltek átvilágítása is megoldandó probléma, illetve az ENSZ és más nemzetközi képviselők nem, fe, nem tették meg minden tekintetben kötelességüket az átvilágításban például. Reméljük tehát, hogy az átvilágítás hatékonyabb lesz majd jövőre, és így elkerülhetjük azt, hogy bűnözők és hadurak üljenek a parlamentben. Tehát ezt mindenképpen nagyon komolyan kell venni. Lenne egy kis rövid észrevételem az Európai Unió megfigyelési választási megfigyelésével kapcsolatban. Ugye ez a legnagyobb ilyen misszió, ami Afganisztánban részt vett. Az előzetes jelentésben, ami erről a misszióról szól, vagy kiküldetésről, ben olvashatjuk azt, hogy milyen rendellenességek történtek, de ugyanakkor sokkal pozitívabb képet fest ez a jelentés, mint a valóság az erőszakkal kapcsolatban, a részvétellel kapcsolatban, a biztonsági problémákkal kapcsolatban. Sokszor a választási megfigyelők nem is tudták munkájukat rendesen elvégezni. Remélem a végső jelentés majd komolyabban foglalkozik a problémákkal. Valószínűleg pozitívan akarták ezt beállítani, de hát minél pozitívan állítja be a nemzetközi közösség ezt a választást, annál jobban veszthet szavahihetőségéből. De rendkívül fontos az, hogy őszinte beszámolók és jelentések készüljenek a választásokról. Most a női jogi kérdésekkel szeretnék foglalkozni. Idén Idén a, a síta személyek jogállásáról szóló törvényt fog, fogadták el. Ez gyakorlatilag azzal jár, hogy a nők csak engedél hagyhatják el az otthonukat. Ez mindenképpen aggodalomra ad okot, a nemzetközi közösség fölfigyelt erre, illetve megpróbált nyomást gyakorolni az elnökre eh, annak érdekében, hogy felülvizsgálják ezt. Módosították a törvény, bizonyos cikkeket kivettek belőle, de a, eh, nagyon sok kritikus eh, cikk még benne maradt a törvényben. A nemzetközi közvélemény ezzel kapcsolatban már nem mondott semmit azt gondolom, hogy ez is, tehát a módosításokkal való maszatolás gyakorlatilag a választás része volt, a választási hadjárat része volt az elnök, elnök részéről. A konzervatív, fundamentalista rétegek nagyon odafigyelnek arra, hogy milyen változások történnek, történnek a női jogi kérdésekben. Tehát azt szeretném, hogy az Európai Unió odafigyeljen ezekre a kérdésekre, beszéljen erről, hiszen csak akkor változik valami is, hogyha az EU hallatja a hangját. A nők szembeni erőszakkal foglalkozó törvény még nem valósult meg, ezt még nem hozták meg. Itt azt gondolom, hogy kis javulás tapasztalható, tehát először fogalmazódik meg például az, hogy a, a megerőszakolással is foglalkozni kell törvényi szinten, de hát támogatni kell ezt a ezt a javaslatot, vagy törvénytervezetet, még mondom, nem hozták ezt meg, nagyon komoly nyomásgyakorlás lesz majd tapasztalható, mielőtt ezt a törvényt szentesítik. Ugye a kormány egyre jobban kénytelen a társadalom konzervatív egyre jobban támaszkodnia kell, vagy rá van kényszerülve arra, hogy a, hogy a konzervatív társadalmi rétegekre támaszkodjon. Úgy tűnik, hogy a talibán hátországából is merítkeznek, ez egy, egyfajta politikai stratégia. Én Én azt kérném, hogy úgy kezeljék ezt a kérdést, az e úgy kezelje ezt a kérdést, hogy mindig odafigyelnek a női, a női jogokra. Miután a sírta törvény helyzete is mutatja, az alkotmány önmagában nem védi meg a nőket, hiszen itt különböző politikai tárgyalások vagy ügyletek is vannak a háttérben. Úgyhogy kérem, hogy ezt nagyon komolyan vegyék az elkövetkezendő hetekben, hónap, hónapokban. Ami a hadurakat illeti, illetve a büntetlenségét. Nyilván a két dolog összefügg, de jelenleg az emberi jogi közösséget eh, az aggasztja leginkább, így a választások után, hogy mi lesz a választások következménye, hogyan, hogyan alakul majd a következő kormány összetétele. Az elnök a legnagyobb hadurakkal tárgyalt, alkukat kötött, illetve nagyon sok nagyon sok állás már elkelt a kormányban. Amikor lecsitul a helyzet a választások után, akkor ezen ügyletek alapján áll majd össze a kormány. A Az Európai Unió elkötelezetten próbálja az afgán kormányban a kormány dolgozók kapacitását építeni, de oda kell arra, arra kéne odafigyelni, hogy a kormányban és a minisztériumokban valóban csak szakértelem alapján idejék oda a különböző állásokat, posztokat. Afganisztánban a hadurak vagy ex-hadurak bűnözők még mindig magukénak tartják, vagy magukénak vallják, tudják a hatalmat, és gyakorlatilag a törvény fölött állnak. Ezt mindenképpen komolyan kell venni, politikai nyomást kell gyakorolni a kormányra, illetve úgy gondolom, hogy a külföldiek, hogy a külföldi hogy a külföldi erők akár pénzügyi módszerekkel is nyomást gyakorolhatnak, és még egy figyelmeztetés a nőjogokkal kapcsolatban figyeljünk rá oda. Köszönöm. Köszönöm szépen, Reid asszony. Egy jót, jó példát láthattunk arról, hogy mit is jelentenek az emberi jogok, a női jogok, illetve a nemek közti egyenlőség szempontjából. természetesen szükséges az, hogy különösen odafigyeljünk a nők jogaira, illetve választásokban való részvételükre több országban mellesleg. Köszönöm tehát, hogy megvilágította ezen problémákat, a nők diszkriminációját, és az alkotmány vitatottabb pontjait. Azt hiszem, hogy az Európai Parlamentnek erre is oda kellene figyelnie. Különösen érdekel bennünket ez a helyzet, mert a demokrácia, demokráciát támogató eszközzel rendelkezünk, éppen ezért szoros figyelemmel kell követnünk az eseményeket, és ki kell fejtenünk az álláspontunkat is. Az Európai Bizottság képviselője David Kier következik. Szeretném megadni neki a szót, hogy ismertesse a bizottság álláspontját a helyzetről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedje meg, hogy azzal kezdjem, hogy nagyon örülök Langeri úr jelenlétének, annak, hogy eljött ide Kabulból. Szoros figyelemmel követjük azt a munkát, amelyet az Afgán Független Emberjogi Bizottság végez. Tudjuk, hogy mennyire nehéz körülmények között dolgoznak, hiszen egyfelől ugye egy kormányzati szervről van szó, amely egyidejűleg megpróbálja előmozdítani azt, hogy Afganisztán eleget tegyen azon kötelezettségeinek, amelyeket a nemzetközi közösségben felvállalt. Egyetértünk Rachel Reed elemzésének nagy részével, és ennek kapcsán elnök asszony eszembe jut az a rajzfilm, amelyet, illetve az a rajz, amelyet a tegnapi International Herald Tribune-ban láttam, amikor is Obama úr Karzai elnöknek azt mondja, hogy nem érti a demokráciát, és Karzai azt válaszolja, hogy és nem érti Afganisztánt. Ebben persze van némi igazság. Mi mindig arra törekedtünk, hogy afgán kollégáinkat meggyőzzük arról, hogy a kulcsfontosságú emberi jogi nemzetközi egyezményeket ratifikálják, és az igazság az, hogy jócskán történt előrelépés ezen a területen a talibán, a tálibok uralta időszak óta. De az igazság az, hogy persze lehet ratifikálni egy nemzetközi egyezményt, aztán ezt átkerültetni a nemzeti jogba, és ezt követően átkerültetni a gyakorlatba, meg kell valósítani. A véleménynyilvánítás szabadsága az elmúlt két év alatt komoly nyomásnak lett kitéve a médiában is, és éppen ezért az Európai Unió Norvégiával együtt a média szabadságról egy közleményt kezdeményezett az év elején. A nők helyzete is rendkívül aggályos, erre majd még visszatérek később. A fő kérdés, amely foglalkoztat most bennünket természetesen a választásokkal kapcsolatos. Ez volt az első afgánok irányította választás egy évtized leforgása alatt, és természetesen ezek ezt egy egyre rosszabb biztonsági helyzet közepette kellett megvalósítani, egy nagyon nagy kihívást jelentett, és önmagában véve is egy nagy eredmény az, hogy egyáltalán sikerült megrendezni a választásokat. Reid hogy is felhívta hogy arra a figyelmet, hogy az ország bizonyos részein a választási részvétel nagyon alacsony volt, ez komoly csalódás. Úgy tudom, hogy Kandahárban kevesebb, mint 10%-ot tett ki a választási részvétel. Mi megtettük, amit tudtunk, hogy Morion, a Morion irányított a választási megfigyelő bizottság jelen legyen, értékelje a helyzetet, és a cél az volt, hogy le lehessen vonni bizonyos következtetéseket. Rámutattak arra, hogy az elnökségi választásokat követően most természetesen a parlamenti választásokra kell odafigyelnünk, ezekre valószínűleg jövő év június előtt kerül sor. A választási megfigyelő missziók megállapítását alátámasztják egyéb megállapítások is azóta, ugyanis komoly teher hárult a választásokkal kapcsolatos panaszokkal foglalkozó bizottságra. Ez egy nagyon bonyolult feladat volt, és meg kell említeni azt a tényt is, hogy a Független Választási Bizottság úgy döntött, hogy előzetes eredményeket közöl, amelyeknek eredményeképpen Karzai úr több mint 50%-ot szerzett meg, akkor amikor még nagyon sok a bizonytalan tényező azzal kapcsolatban, hogy pontosan milyen eredményekkel van dolgunk. És érkeztek panaszok, azt hiszem, hogy 2200 panasz, ezeket még mindig vizsgálják. Több mint 600 választási körzet gyanúsnak minősíthető, vannak úgynevezett kísértett központok is, és az ilyen választói körzetekből érkező szavazatokat vizsgálni kell, mert nem lehetünk biztosak abban, hogy léteznek ilyen szavazatok, de nagyon fontosnak tartjuk, hogy a jogi folyamat továbbra is folyamatban legyen, és természetesen a felelősséggel is tisztában kell lenni hogyha megelőlegezzük a választások eredményét, ez valószínűleg a különböző intézmények hitelességére és az afgán demokratikus folyamatra nézve káros lehet. Ebben a tekintetben a választási megfigyelő missziók jelen vannak és jelen is lesznek, egészen addig, amíg le nem zárul a választási folyamat. És ha végeredményben úgy döntenek, hogy megtartják a második fordulót, akkor szintén jelen lesz a választási megfigyelő misszió, és csak akkor alakíthatunk ki egy teljes képet a helyzetről és az afgán elnökségi választásról, és csak akkor fogalmazhatjuk meg az általam említett gyakorlati ajánlásokat. Elhangzott a következő évi választás előkészítése, szintén egy prioritás, ugyanis a demokratikus rendszer hitelessége szempontjából ez még fontosabb lehet, illetve a demokratikus kormány hatalomra jutása szempontjából is. Nagyon remélem, hogy lehetőségünk nyílik majd arra, hogy az afgán kormányjal, illetve az intézményekkel tárgyaljunk, és remélhetőleg nyomon követik majd az ajánlásainkat is. Ami az átvilágítási folyamatot illeti, ezt minél hamarabb el kell kezdeni. Az afgán intézmények azt jelezték, hogy ez szorosan összefügg az illegálisan felfegyverzett csoportosulások leszerelésével. Az afgán polgárok joggal várják el, hogy ezen kérdésekre megoldást találjanak, és egyértelmű, hogy a parlamenti választások egy komoly próbakövet jelentenek majd. Ami pedig az átmeneti igazságszolgáltatást és ezzel kapcsolatban az átvilágítást illeti, ez Afganisztán politikai helyzete szempontjából nagyon fontos, és a kormány legitimációja szempontjából is. Hiszen a parlamenti vagy egyéb közéleti személyiségek természetesen a múltbeli és a jelenben elkövetett cselekményeikért is felelősséget kell, hogy vállaljanak, és elszámolhatóak kell, hogy legyenek. Nyilván tudják, hogy a tanács, a tanács titkársága felkérte a bizottságot arra, hogy egy új megközelítést vegyen fontolóra Afganisztán, Pakisztán és Sri Lanka vonatkozásában. Ezen jelen pillanatban folyik a munka, és reményeink szerint ennek eredménye egy olyan dokumentum lesz, amely a politikai magatartás standardjaira majd nagyobb hangsúlyt helyez, a jogrend, illetve az alkotmány szerepét hangsúlyozza majd, a korrupció visszaszorítását is kiemeli, illetve a nők jogainak védelmét. Ez kulcsfontosságú, hogyha sikeresen szeretnénk az új kormányjal kommunikálni. Egyértelmű számunkra már jó ideje, hogy az új kormánynak komoly feladata lesz az, hogy hitelességre tegyen szert. Legyen szó akár a biztonságról, vagy a kormányzati, a tartományi kormányzatról, az emberi jogok védelméről, különös tekintettel a nők helyzetére. A síta törvényt az utolsó pillanatban vitte keresztül a törvény, vitte keresztül a kormány, és ez egy nagyon komoly visszalépés, mert mindenki számára egyértelművé tette, hogy a törvény nem elfogadható az emberi jogok védelme szempontjából. A nők elleni erőszakról ugye már szó esett, és a törvény szempontjából itt történt előrelépés, de a helyzet továbbra is aggályos. Az ENSZ jelentése szerint ugyanis fokozódik a nők elleni erőszak, különösen a közéleti személyiségek esetében. Ez egy általános probléma Afganisztánban. Az igazságszolgáltatás ugyanis nem tud kellő jogorvoslati lehetőséget biztosítani. Végezetül a médiatörvényről szólnék. Aggaszt bennünket az, hogy a jóváhagyott törvény nem erősíti meg a független média szerepét, ugyanis elnöki kinevezés szükséges. Itt egy legfelsőbb bírósági határozatot követtek, de a helyzet problémás, mert bizonyos politikai standardokat nem tart tiszteletben, és erre a kérdésre is választ kell adnunk. Köszönöm szépen. Köszönöm a bizottság képviselőjének. Már most elmondhatom, hogy a parlament véleménye szerint a választási megfigyelés szempontjából bizonyos alapvető feltételek nem teljesültek a demokrácia és az emberi jogok szempontjából, úgyhogy természetesen további információra van szükségünk a helyzetről. Az emberi jogi és a demokrácia alap szempontjából. Jó néhány kollega szót kért. André Kiene, Omen Reuten Howard, Obioz kollega, Svensson kollega szintén szót kap a vitában. Lokbien és Kiel Nielsen szintén, Zsib kollega. Tehát jó néhány kérdés felmerült. Kérném, hogy lehetőség szerint röviden fogalmazzanak, hogy aztán a vendégeink is szót kaphassanak. Andrekin asszonya kezdenénk. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni az előadóknak az itt elhangzottakat. Egy évvel ezelőtt jártam Afganisztánban, és kormánytagokkal találkoztam Kabulban, illetve Gór tartományban látogattam el, ahol a helyi tanácssal, a kormányzóval találkoztam, és választásokról beszéltünk, illetve a választások megszervezéséről. Érdekes tehát most meghallgatni, hogy hogyan is folytak le ezek a választások. Langári úrhoz tennék fel egy kérdést. A választások után Philip Morion főmegfigyelő azt a nyilatkozatot tette, hogy amit mi itt láttunk, az a mi, ami, mi, mi mértékünk szerint eh, jó és tisztességes, de nem volt szabad választás a az ország bizonyos területein, mert a félelem és a terror légköre, légköre uralkodott. Ön egyetérte ezzel az értékeléssel? A többiekhez, illetve mindenkihez a kérdésem pedig az, hogy mi a véleményük a választási megfigyelések általános színvonaláról. Néhányan már kitértek arra, hogy ha lesz második forduló, akkor félő, hogy a tálibok destabilizálják Afganisztánt. Vagy a CNN, vagy a BBC adta tegnap a sajtótájékoztatót, amely arról szólt, hogy a választási bizottság elnöke szerint két-három hónap is kell ahhoz, hogy kivizsgálják ezeket a panaszokat, ami további instabilitást jelent. Mindannyian beszéltek a nők részvételéről. Én magam nem fűzök ehhez semmit, bár elég sok mindent lehetne mondani még ebben a témáról, erről a témáról. Ami a médiát illeti, a választások média megjelenése részrehajló volt-e vagy sem említette, hogy 600 dollárba került egy perc választási megjelenés, akkor pontosítanám, akkor ezek szerint ingyen nem lehetett tévészpotokat megjelentetni. Nos, az elnök asszony azt mondja, hogy a szomorú kötelességem, hogy figyelmeztessem a képviselőket, hogy ennyi kérdést mindenki nem tehet fel. Omen Reiten asszony. I will ehm, Rövid leszek. Elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a bevezető expozékért, illetve megköszönöm André Keine asszony kérdéseit. Egy kérdésem lenne nekem is. Elhangzott, hogy a megfigyelői delegáció volt az országban, milyen benyomásaik voltak, hiszen a választásokat követően közvetlenül nagyon pozitív, vagy elég pozitív beszámolókat hallottunk. Most viszont, mintha más lenne a helyzet. Mi a gond? A kommunikáció nem működött megfelelően, vagy a szervezési gondok voltak? Milyen tanulságokat vonhatunk le ebből egy esetleges második forduló esetén, illetve a jövő évi választások fényében? Aztán a nők helyzete. A nők helyzete nem kielégítő. Ott van a nemzetközi közösség, de mit tehetünk mi? Mit tehet az Európai Unió? Annak érdekében, hogy a nők felemelkedhessenek Afganisztánban. Kiitos Rova Omenräytten. Sitten puheenvuoro herra Hauitilla. Olkaa... Hauit úr. Thank you very much, uh, President, and also to the... Köszönöm, elnök asszony és köszönöm a hozzászólóknak. Sajnos kicsit későn érkeztem, így aztán nem hallottam az előadásukat. Eh, Andrikine asszony is mondta, hogy volt Afganisztánban, én is eh, üdvözlöm önöket, akik eh, itt megjelentek. Mosolyogtam, akkor, amikor azt mondta a Human Rights Watch, hogy a nemzetközi megfigyelők mindent megúsznak. Nos, ez egy nagyon szomorú és komoly komoly eh, megállapítás, biztos vagyok benne, hogy a mi megfigyelőink eh, mindent elkövetnek, hogy tisztességesen dolgozzanak. Önnek természetesen joga van kritizálni az ő tevékenységüket, nekem minden bizalmam megvan a kiküldött munkatársainkban, kollégáinkban. Eh, és az elnökasszonynak eh, pedig eh, azt javasolnám, hogy Morion úr számoljon be vagy itt, vagy a külügyi bizottságban a választási tapasztalatairól. Ugyanakkor az ön jelenlétének az e- egyik legnagyobb adaléka, hogy ön nem csak afganisztáni választásokat ismeri, hanem Oroszországot, Iránt is, és ott is megfigyelték a választásokat. Sok jelentés érkezett a választások tisztaságával kapcsolatban, de elége ahhoz, hogy kimondjuk, hogy a választásokat, a választások kimenetelét ez befolyásolta. Kárzáj 20%-kal vezet, e, és e, gyakran előfordul az, hogy ugyan voltak e, tisztátlanságok egy választáson, de azért mégiscsak a többség véleménye érvényesült. Nem erről van-e itt szó? A másik dolog pedig a hibák és a szándékos hibák között azért van különbség. Önök szerint szándékos erőfeszítések történtek-e arra vonatkozóan, hogy megváltoztassák az eredményt, vagy egy konfliktus által sújtott országban előfordulnak ilyen úgymond technikai hibák? Hát itt a Human Rights Watchhoz fordultam ezekkel a kérdésekkel elsősorban. Nos, hadd mondjam el mindenkinek, hogy eh, nem szoktam szeretni azokat az érveket, hogy majd legközelebb jobban sikerül. Igen, eh, biztos legközelebb jobban sikerül, de ez a választás most nagyon fontos volt. És nagyon fontos, hogy az afgán nép eh, véleménye, hangja, kifejezés találjon. Tehát nem elég az, hogy azt mondjuk, hogy majd legközelebb jobban sikerül. A az Emberi Jogi Bizottság képviselőjétől pedig az átmeneti igazságszolgáltatási cselekvési tervről eh, kérdeznék, hogyan, eh, hogyan áll ez a, ez a projekt. És eh, aztán kérdés mindenkihez címezve, ugye az afgán biztonsági erőket megkívánják erősíteni. Mindenki ezt mondja, ez az új stratégia. E, és én mégis felteszem a kérdést, hogy önök szerint alkalmasak-e erre, illetve ez nem biztos, hogy tisztességes kérdés, de az talán tisztességes kérdés, hogy az afgán biztonsági erők önök szerint be tudják-e tartani az emberi jogi rendelkezéseket és amennyiben itt vannak még hiányosságok, akkor a kérdés második része pedig az, hogy milyen gyorsan válnak majd alkalmasára, hogy megfeleljenek az emberi jogi eh, elvárásoknak. Köszönöm, Howitt úr, Kezeka úr következik. Благодаря, госпожо председател. Искам аз от своя страна също да благодаря на нашите гости за техните... Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, én is szeretnék, szeretnék köszönetet mondani a meghívottaknak, megköszönöm a tájékoztatást. A sok információt, amit itt bemutattak, nagyon fontos dolgokat hallottunk, és azt tudjuk, hogy Afganisztán a világ egyik legszegényebb országa. Az afgán lakosság pedig szenved az ö, emberi jogok lábatiprásától, a ö, ország belső helyzete még mindig rendkívül súlyos harcok, ö, még mindig ö, harcok ö, sújtják az országot. A kérdésem a következő. Mi, hogyan vélekedik a bizottság képviselője, illetve a két civil szervezet képviselője a választások eredményéről, Ugye azt hallottuk eddig, hogy nagyon sok szabálytalanságról van tudomásuk. Milyen tanulságot vonhatunk le ebből? Hogyan készülhetünk fel, ha a jövő évi választásokra nézve, illetve a, ha esetleg lesz egy második forduló. Önök szerint mi lehet mi lehetett volna a választások eredménye ezen szabálytalanságok nélkül? Másik téma. Láttam egy filmet, ahol a főszereplő férfinek öltözött nő volt, tehát fiúnak öltözött egy lány, azért, hogy iskolába járhasson. végül aztán fölfedik kilétét. Hogyan vélekedik, hogyan vélekednek a nők szerepéről, mi a lányok helyzete Afganisztánban? Afganisztán egyébként egy sor nemzetközi egyezményt írt alá emberi jogok védelmével kapcsolatban. Önök szerint Afganisztán teljesíti majd ezen egyezményekből következő kötelességeit. Elnök? Svensson asszonynak adom meg a szót, ő a Női Jogi Bizottságot képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony, megköszönöm, hogy itt lehetek ezen a mai szakbizottság ülésem. Remélem, hogy mint a Női Jogi Bizottság elnöke, jól együtt tudunk majd működni szakbizottságaink között jó lesz az együttműködés. És azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy a női jogok is emberi jogok. Megköszönöm a meghívottak tájékoztatását, nagyon sok hasznos dolgot hallottunk. Néhány észrevételem és kérdésem lenne. amikor a nemzetközi közösség megengedett Afganisztánba, akkor a női jogokra nagyon odafigyeltek, de sajnálatos módon azt kell mondanom, hogy ma a női jogokat és az ehhez hasonló soft kérdéseket már nem tartják ilyen fontosnak. Ennek véleményem szerint két oka lehet. Először is úgy gondolom, hogy a nemzetközi közösség nagyon sokáig túlságosan naív volt, nem értette, nem fogta fel, hogy a nők elnyomása milyen mértékű, milyen természetű Afganisztánban. Éppen ezért a jó szándéktól függetlenül nem sikerült elérni azt, hogy a nők társadalmi, gazdasági, oktatási szempontból fölemelkedjenek. Európa, illetve a nemzetközi közösség is megjelent aztán Afganisztánban, katonai föllépés következett, és ezáltal a nőjogok kérdése lekerült a napirendről. Pedig a, ö, sajnálatos az, hogy a női jogok így háttérbe szorultak, inkább a katonai megoldásra figyelnek ott. Úgy gondolom, hogy a az Európai Unió külügyi stratégiájában mindenképpen oda kéne figyelni a nők szerepére, hiszen a nők segítő szerepet is játszhatnak Afganisztánban. Azokkal kéne fölvennünk a kapcsolatot, akik valóban áldozatai a konfliktusnak, az összecsapásoknak Afganisztánban ami a nők szerepét illeti a választásokon. A megfélemlített, elnyomott állampolgárok nem valószínű, hogy elmennek szavazan, szavazni, és az sem valószínű, hogy függetlenül önállóan fognak szavazni. Ez jellemzi a nőket. Lenne egy kérdésem bizonyos adatokkal kapcsolatban. Úgy hallottam, hogy a női szavazókat túlregisztrálták, tehát több női ö, szavazót jelentettek be, mint amennyi van, illetve, hogy a nők eldönthetik, hogy fényképük szerepeljen-e a szavazókártyán, vagy nem. Így elképzelhető az is, hogy nem létező nőknek állítanak ki szavazó cédulákat. tehát egyéb, tehát nem létező nők nevére kiállítanak egy szavazókártyát, amivel vissza lehet élni. Örülnék, hogyha válaszolnának kérdéseimre. Így van-e, vagy nem? Hogyan lehet ezt orvosolni? És még egyszer hangsúlyoznám, hogy nagyon remélem, hogy a két szakbizottság jól fog tudni együttműködni. Az Emberi Jogi Szakbizottság, illetve a Nőjogi Bizottság nagyon sok kérdésben azonos véleményen rendelkezik, azonosak az érdekei. Elnök, köszönöm szépen. Svensson asszony. Bizonyára gyümölcsöző lesz majd együttműködésünk a mi bizottságunk, illetve az ön által vezetett nőjogi szakbizottság között. Szeretném arra emlékeztetni a kedves kollégákat, hogy az idő múlik, Obiósz úr, Nielsen és Grib úr következnek. Utána pedig egy afgán elemző szervezet véleményét hallgatjuk majd meg. Most pedig a három vendég fog válaszolni a feltett kérdésekre. Very Nagyon nehéz kérdéseket kaptam. Ami a választás napját illeti, illetve hogy milyen szerepet játszottak a választáson a nemzetközi megfigyelők. Adataim vannak arról, hogy körülbelül 1106 nemzetközi megfigyelő jártott 30 szervezet képviseletében. De miután aznap elég rosszul működött a biztonság, Kabil, Kabulban nem volt túlságosan nagy a forgalom, de nagyon, sok, nagyon sokan meg voltak félemlítve, vagy megfélemlítve érezték magukat. A, családom, a családok csak gyorsan elszaladtak szavazni, és hazaszaladtak. A sajtó, a média nem látott a szavazó körök közelében nemzetközi megfigyelőt. Talán azért, mert biztonsági problémák voltak. Városközpontokban volt ez különösen súlyos, de nincsenek részletes adataim. De a nemzetközi megfigyelők azonban eljöttek Afganisztánban, sajtó konferenciát, sajtótájékoztatót tartottak, és nyomást gyakoroltak, ez pozitív. Ázsiai, illetve európai országokban is voltak ott megfigyelők. Ami a nők jogainak kérdését illeti, hát ez egy nagyon bonyolult kérdés, hogyan lehetne javítani ezt Afganisztában, hogyha valaki járt már Afganisztánban, akkor tudja, hogy milyen a nők helyzete. A nők általában írás tudatlanok. Ez nem azt jelenti, hogy meg kell őket feltétlenül tanítani, írni, olvasni. Nem ez a legfőbb gond, hanem az, hogy a társadalmi írás tudatlanságukat, műveletlenségüket hogyan lehetne javítani. Nagyon sok nő nem ismerte föl a, nem ismerte föl a jelöltek nevét a választáson, választásokon, nem tudta, hogy ki, kire szavaz, és általában a férjük vagy más férfi mutatta meg nekik, hogy kire kell szavazni. Kapulból kiutazva láthatjuk, hogy a nőknek milyen szörnyű a helyzete. Nagyon sok munka türelem kérdése és erőfeszítés kérdése, hogy javíthat, tudjuk-e javítani, tudunk-e javítani a nők helyzetén. A parlamentben van néhány képviselőt, a kormányban is, a civil szervezetekben is vannak aktív nők, akik női aktivisták is. De hát a helyzetet ez még nem oldja meg, kezdődő, kibontakozó kezdeményezések ezek. Az egyik kolléga arról tett fel kérdést, hogy a biztonsági erőket hogyan lehet javítani. Úgy vélem, hogy ez csak hosszú távon megvalósítható. Valódi nemzeti rendőrségre és hadseregre lenne szükség. Hogyha holnap a nemzetközi erők bejelentik, hogy becsomagolnak és elmennek, akkor mi lesz az országban? Talán meg kéne állapodni a nemzeti, ö, nemzeti rendőrségnek, illetve hadseregnek, hogy hogyan működjenek. Valószínűleg, ha elhagyják az országot a nemzetközi erők, akkor felosztják majd Kabult, különböző frakciók között, úgyhogy mindenképpen hosszabb időre fognak ott maradni szerintem a nemzetközi erők. Az amerikaiak és a britek azt jelentették be, hogy hosszabb időre tervezik a, az ott létet annak érdekében, hogy a, az afgán rendőrség és hadsereg megfelelően ki tudjon alakulni. Ez nagyon, frusztrált, nagyon frusztráló helyzet a talibánokra nézve, ami a nemzetközi erőket illeti, csalódottak. A, a, ahogy kimutatják csalódottságukat és frusztrációjukat, úgy ö, nyer teret a talibán közösség. A, mindenképpen komolyan kell venni a, a, a talibánokat, az afgán, afgánok félnek a talibántól. A közép-ázsiai országokból, közel keletről nagyon sok támogatást kap a talibán egyébként. Egy másik kolléga egy kolléga felvetette azt a kérdést, hogy egy karikatúra született Obamával és Karzajjal, Obama azzal vádolja Karzajt, hogy nem demokratikus. Kérdés az, hogy hogyan lehet Afganisztánban megvalósítani a nemzetközi normát, például a, ember, a női jogi követelményekkel kapcsolatban. Nem egyszerű dolog a jogok helyzetét javítani, az oktatási helyzetüket, iskolázottsági helyzetüket kell például javítani. Nagyon sok olyan nő van, aki vidéki területen lakik, vidéken lakik, és egész egyszerűen nem tud elmenni iskolába, mert nincs a környéken iskola mondjuk több mint 10 kilométerre van az iskola, oda gyalog kell menni, és ez biztonsági gondokkal is jár. Tehát az oktatáshoz való jog is megkérdőjeleződik. Hogyha egy nő nem jár iskolába, akkor vajon hogyan harcol jogaiért, hogy lép fel jogaiért, hogyan vehet részt teljes értékű személyként a társadalomban. Több gond van itt tehát. Karzajt lehet vádolni, és az biztos, hogy nagyon komoly gond a, a korrupció, a nepotizmus, nem valósul meg a jogállamiság, nagyon komoly gondot jelent a büntetlenség is. Ez valóban így van. Aztán elhangzott egy másik kérdés az esetleges második fordulóval kapcsolatban. de ez egy nagyon fogas kérdés az afgánoknak és a nemzetközi közösségnek is. Hogy lehet azt elérni, hogy az első mm, körnél, az első fordulónál ez jobban történjen megfelelő módon? Hány szavazó láda érkezett Afganisztán különböző részéből? Hány gyanús szavazó láda van, melyiket lehet diszkvalifikálni? Nagyon komoly kihívás ez. Még akkor is, hogyha érvénytelenítik ezeket a szavazó ládákat, van, volt ugye 600 súlyos panasz az első fordulóval, vagy hát a választással kapcsolatban, de a 50 plusz, 50 plusz egy fős részvételt ezek nélkül nem, le, nem éri el a szavazás. És nem lesz egyszerű a második fordulót megszervezni, ugyanakkor ez a demokrácia alapfeltétele. Egy másik kérdés, az afgán törvényhozással volt kapcsolatos, hogy Afganisztán annak ellenére, hogy aláírt hat emberi, nemzetközi emberi jogi egyezményt is, ezeket nem tartja tiszteletben. Az egyetlen fontos egyezmény, amit nem írtak alá, a fogyatékos személyek cikkkel foglalkozik, a többit aláírták. ...2004-ben az afgán parlament ezt megvitatta. És kérdés volt, hogy a gyakori törvényezetet hogy lehetett, lehetett volna elfogadatni a nemzetközi körökben. Az alkotmány harmadik passzusa azonban kimondja, hogy nem lehet olyan törvényt hozni Afganisztánban, amely ellentmond az iszlám alapelveinek. Tehát így gyakorlatilag két ellentmondó alapelvet láthatunk. Ami az új síita családtörvényt és a személyek jogállásával kapcsolatos törvényt illeti, a törvénytervezetet egyeztették az illetékes minisztériummal, tehát az igazságügyi miniszter jogalkotási részlegével, aztán a civil szervezet is meg, civil szervezetek is megvitatták ezt. az UNAMával, az Emberi Jogi Bizottságokkal is egyeztettek, de tudták, hogy születőben van ez a törvénytervezet. Mindenkitől megkérdezték, hogy mit véleked, hogyan vélekednek erről, de akkor ezt senki nem vette komolyan. Utána, amikor a parlament megszavazta ezt, illetve az miniszter is jóvá hagyta, hát akkor persze már mindenki fölfigyelt rá. A parlamentet a konzervatív erők dominálják, akik mujahidek voltak korábban, tehát az iszlám harcosai voltak, elég komolyagon tehát. De volt próbálkozás, felhívták a, a civil társadalom, illetve a nemzetközi szervezetek figyelmét is erre. Mindet lezárom. Sajnálatos módon azonban az elnök is aláírta ezt, a törvényt. Az ENSZ, a civil szervezetek, az emberi jogi szervezetek, az afgán nőjogi szervezet felemelte hangját, és arra szerette volna kényszeríteni az elnököt, hogy ezt módosítja, módosítsa. Nagyon sok cikket már kivettek ebből, és sok cikket pedig módosítottak, de még mindig nagyon komoly gondok vannak a törvényel kapcsolatban. Időre van szükség, türelemre. Az Emberi Jogi Bizottság részéről mi sem tudjuk ezt teljes mértékben elfogadni. De ne felejtsük el, hogy ez egy konzervatív muzulmán társadalom. Ezt nem vehetjük vannak bizonyos hagyományaink, nem térhetünk el a Korántól. És ugye a bizottságunk foglalkozott ezzel a törvénytervezettel, a történt is valami, de hát sok gond van Afganisztánban, nagyon sok a kihívás. Ez a törvény csak egyetlen jelenem. de a dolgok összekapcsolódnak egymással, nehéz eredményt elérni. Köszönöm szépen. Langari úr, kérném a következő hozzászólót, hogy rövidebben fogalmazzon, hogy aztán még egyéb kérdéseket is meghallgathassunk. Rit asszony, parancsoljon. Röviden a választásra kapcsolatos kérdésekre reagálnék hogy a második forduló vajon egy ajándék lesz -e a táliboknak. Ez egy komoly aggály, hogyha második forduló lesz kérdés, hogy az erőszak mellőzésével megvalósítható-e. Ez egy bonyolult kérdés és egy nagyon komoly aggály. Nagyon nehéz lehet, hogy egyáltalán biztonságosabbá és tisztábbá tegyük a választásokat. Ami arra vonatkozik, hogy a választás a népet képviseli majd, nos, hogy Kárzáj elérte volna-e az 50 százaléknál a 50 százalékos többséget, természetesen ő vezet. Kérdés azonban, hogy kell-e egy második, második forduló. Itt természetesen a csalás aspektusa felmerül. Kérdés, hogy egyáltalán a csalás milyen mértéket ölt, illetve hogy ezt fel lehet-e fedni. Ez nagyon bonyolult kérdés, hiszen kevesen vannak ahhoz, hogy kivizsgálják az összes panaszt, tehát nincs elég kapacitás ahhoz, hogy az 50%-nál alávigyék az eredményt. Ami a következő évet illeti, illetve hogy a mostani problémákra helyezzük el hangsúlyt, természetesen e tekintetben igazuk van. Meg kellett volna jegyeznem, hogy nagyon fontos, hogy az ECC a problémákat szeretnék kivizsgálni, hiszen a demokratikus folyamat szempontjából ez döntő fontosságú. Elhangzott jó néhány kérdés a választások monitorizálásával kapcsolatban, a választási misszióval kapcsolatban. Nem lehet, hogy én fogalmaztam rosszul, de valóban az eredeti sajtóközleménye kapcsolatban problémák voltak kérdés, hogy inkább politikai döntés volt-e a választási megfigyelés, de nem csak az európaiak voltak azok, akik a választás követően pozitívan fogalmaztak, hiszen az ENSZ is a választási jelenlétet, a választási részvételt emelte ki, illetve egyfajta vívmányként titulálta a választást. Azt mondták, hogy a táliboknak nem sikerült megzavarniuk a választások lebonyolítását, ami nem biztos, hogy hiteles információ. Számos ország nagyon nagy figyelmet fordít arra, hogy mi történik Afganisztánban, és a külföldön élő afganisztániak, adott esetben, afgánok adott esetben nem szeretnének túl komor képet kapni a választásról. Tehát ez a nemzetközi közösség felelőssége is. Volt egy kérdés a média szerepéről a választás napján. A választások előtti napon erőszakról tudósítottak, kb. 14 újságírót tartóztattak le, öngyilkos merényletek következtek be, a rendőrség erőszakosan lépett fel az újságírókkal szemben, tehát itt komoly aggályok merültek fel. De hasonló aggályok merültek fel a kapcsolatban is, hogy az állami médiát, az állami médiával visszaéltek, A tálib uralom utáni időkben a média egyfajta sikertörvény, egyfajta sikertörténetnek tűnt, a felkelők pedig egyre súlyosabb megfélemlítésnek és támadásnak tették ki a sajtót. Kérdés tehát, hogy mennyiben független a sajtó Afganisztánban, ez igencsak megkérdőjelezhető. A nők helyzetével kapcsolatban pedig mit teszünk Ahogyan ugye Langeri úr megemlítette, kulcsfontosságú az oktatás, és rámutatott arra a problémára, hogy a lányok mennyiben vehetnek részt a középszintű oktatásban. Az elsődleges, az alapszintű oktatásra fordították az, a pénz nagy részét, és a lányoknak csak a 4 százaléka jár iskolába a tizedik osztályban. Ez tehát egy komoly probléma, és azt hiszem, hogy ennyi lenne. Nem még egy utolsó kérdés. A Human Rights Watch és a az Emberjogi Bizottság is odafigyelt az áldozatok helyzetére. Az utóbbi öm, hónapokban a civil áldozatok helyzete javult. Számos kísérlet történt arra, hogy a civil áldozatok számát visszaszorítsák, tehát ezt a kérdést komolyan veszik de néhány nappal ezelőtt Kunátban is láthattuk, hogy a taktikai iránymutatások gyakorlati megvalósítása még várat magára, tehát komoly incidensek és emberi életek, komoly incidensek történnek, és emberi életek is elvesznek még. Köszönöm, ennyi lenne egy, egyenlőre. Köszönöm szépen a kommentárokat. Szeretném most megadni a szót nagyon röviden Kovolának, az afgán elemző hálózattól, és szeretném, hogy tájékoztasson bennünket a választási nap eseményeiről. Köszönöm szépen, szeretném felhívni a figyelmüket egy dokumentumra, amely megtalálható az önök előtt levő dossziéban. Ez az afgán elemző hálózat tájékoztatása a választások napjáról. Elhangzott a korábbiakban egy kérdés arról, hogy milyen manipulációkra tört, került sor a választás napján, illetve hogy ez befolyásolta-e a választás eredményét. A mi elemzésünk különbséget tesz kétfajta manipuláció között. Először is az a manipuláció, amely nem befolyásolja a választás eredményét, de minden bizonyal befolyásolta azt, hogy az emberek milyen képet alkottak a választásról. Itt olyan félreértésekről van szó, amelyek az eljárással kapcsolatosak, illetve a választásban résztvevő személyzet, hogy megtalálják a megfelelő jelöltet, stb. Ugyanakkor van olyan fajta manipuláció is, amely megítélésünk szerint igenis befolyásolta a választás kimenetelét. Ide kell ö, sorolni a többszörös szavazást például, illetve azt, amikor tömködték a szavazó, a választási dobozokat, a szavazó dobozokat. A nemzetközi megfigyelők alátámasztották mindezt, és attól tartok, hogy a megfigyelők közül kevesen voltak jelen, amikor tényleg masszív csalás történt, hiszen mindezen eseményekre a választást megelőző estén került sor, illetve a szavazóhelyiségek bezárását követően. Tehát nagy jelentőségű csalás következett be, de ez nem tükröződött a különböző nemzetközi választási missziók korai megállapításaiban. Szerettem volna felvetni ezen kívül azt, hogy elhangzott egy kérdés az a kapcsolatban is, hogy túl sok női szavazót vettek fel a szavazói jegyzékbe készült egy jelentés arról, hogy hogyan lehet megnyerni az afgán választásokat, és tájékoztattunk a fantom női szavazókról. Konkrét adatokkal is rendelkezünk, véleményünk szerint konkrét adataink vannak. Nem hiszük azt, hogy 17 millió szavazásra jogosult állampolgár lenne Afganisztánban. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a nagyon hasznos áttekintést. Minden bizonyal a bizottság képviselője is meghallgatta az észrevételeit. Most pedig meghallgatunk további kérdéseket, remélhetőleg röviden. Obiols kollega következik először. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az ismertetést, illetve a Morion vezette misszió bírálatait. Igen, a sajtóban arról olvastunk, hogy milyen nehézségek merültek fel, és aztán mégis kikozmetikázták az adatokat. Az első kérdésem Langari úrhoz vonatko- úrra vonatkozik. Nagyon sokat hallottunk arról, hogy a törvény előtt milyen a férfiak és a nők közötti egyenlőség helyzete. Szeretném tudni, hogy milyen egyéb gyenge pontokat lát az afgán igazságszolgáltatási rendszerben, és néhány évvel ezelőtt az Afgán Emberjogi Bizottság előtt megtagadták a bagrai amerikai börtönbe való bejutást. Nem tudom, hogy ez a helyzet azóta változott-e. Köszönöm szépen. Obiols úr. Köszönöm szépen. Röviden fogalmaznék, de szeretnék egy kommentát megegyezni. Ha már a napi renden, ugye nem csak egy kizárólagos pontunk szerepel, tehát nem csak kizárólag a legutóbbi választásokkal foglalkozunk, hanem az emberi jogok általános helyzetével Afganisztánban. Ennek kapcsán úgy gondolom, hogy a különböző hozzászólások, az információ, illetve az elemzés, amit hallhattunk, mindez nagyon érdekes volt. Igazából sem, semmit sem szeretnék kiemelni konkrétan, mert szerintem minden hozzászólás nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy jobban megértsük azt, hogy mi is történt, illetve mi történik az afgán választások megrendezésével kapcsolatban. De szeretnék egy új szempontot a vitába emelni. Miről kell beszélnünk, amikor az emberi jogokról beszélünk Afganisztánban? Hiszen természetesen nem szabad a relativizmusok csapdájába esnünk amikor ugye etnikai, vallási értékekről beszélünk, hogy különbséget tegyünk az egyetemes emberi jogokért folytatott harc tekintetében. De igenis meg kell állapítanunk, hogy melyek a prioritások. Egyértelműen kell látnunk, hogy melyek a prioritások egy olyan országgal kapcsolatban, amelyről mondjuk ki egyértelműen, hogy egy beteg és sérült ország. Ez pedig nem egy költői megjegyzés a részemről, hiszen Afganisztán a történelme a háborúja miatt egy beteg ország, egy sérült ország az elmúlt évtizedek küzdelmei miatt. Én ennél azonban valami sokkal konkrétabbra gondolok. Az Afganisztánban élő férfiak és nők jogairól beszélek, hiszen ez egy olyan ország, amelynek lakosainak nagy része beteg. vannak egyéb afrikai országok, mint Angola vagy Sierra Leona, ezen országok sorában a legsúlyosabb a gyermekhalandósági ráta. Ezer, minden ezer gyermek közül 152 életét veszti. A különböző krónikus fertőzési betegségek miatt a gyermekek alultápláltak, méghozzá krónikusan alultápláltak, és 43 évre tehető a várható élettartam. Ezért úgy gondolom, hogy az emberi jogokért folytatott küzdelemben a prioritások itt vannak pontosan. Langari úr mondott valamit, amivel teljesen egyetértek. Bárhogyan is értékeljük a helyzetet politikai szempontból, hosszú ideig jelen lesz a nemzetközi közösség Afganisztánban. Ön ezt pozitívan értékelte, ugyanakkor nem árt megjegyeznünk, hogy ez, ez így lesz. Mely prioritásokat kell követnie a nemzetközi közösségnek? Mivel kell elsősorban foglalkoznia? A mi megítélésünk az, hogy nem kizárólag a tálibok elleni küzdelemmel kell foglalkoznia, a terrorizmus elleni küzdelemmel, hanem egy olyan megközelítést kellene követnie, amely által több emberéletet lehet megmenteni Afganisztánban. Mindjárt befejezem, elnök asszony. A az afganisztáni nemzetközi közösség jelenléte, éppen ezért szerintem nagyon fontos. Több, nagyobb prioritást kell tulajdonítanunk az oltásoknak, mint a golyóknak és az Európai Parlamentnek is egy ilyenfajta megközelítés irányába kellene elmozdulnia. Ez az afgán közvélemény véleménye is, hiszen a múlt hónapban láthattunk egy Ipsos és egy Vörös Kereszt által kiadott felmérést, amelyben az volt látható, hogy az afgán állampolgárok döntő többséggel az ételt, az erőszakkal szembeni védelmet és az orvosi ellátáshoz való jogot jelölték meg, mint alapvető jogokat. És azt hiszem, hogy ezt kell szem előtt tartanunk, már pedig nem ezt tesszük. Augusztusban a donor országok Párizsban tanácskoztak, és nézzük meg a prioritásokat, a levont következtetéseket, gyakorlatilag az egészségügyi helyzetre ott egyáltalán nem utalnak, mert ez csak egyfajta kirakat politika. Nem ismerem az országot, de tudom, hogy van egy török kórház, egy Indira Gandhi kórház, egy orosz, olasz kórház Kabulban. Ez szemlélteti az egészségügyi területen folytatott lépéseket, de igazából az elsődleges prioritás az emberi jogok területén ez kellene, hogy legyen. Elnézést erittäin paljon, herra Obios. Meillä on nyt todella vielä yksi tärkeä asiakohta listalla, jolloin haluaisin säästää hieman aikaa. Van még egy eh, nagyon fontos napirendi pont, eh, kedves képviselő úr. A többieknek pedig mondom, hogy eh, próbáljanak meg röviden fogalmazni. Alelnök úr, köszönöm. augusztus végén megkristált tábornok azt mondta, hogy a, az amerikai és NATO katonáknak az afgánok szívét kell megnyerniük. Sajnos sok civil áldozattal járt ez a konfliktus. milyen eh, Merkel, Sarkozy eh, próbálnak egy afgán eh, konferenciát szervezni annak érdekében, hogy minél előbb átadják a belbiztonságért való felelősséget az afgánoknak. Kérdésem miközben persze megköszönöm a vendégeinknek az előadásokat és a részvételt, tehát a kérdésem, hogy milyen hatással járhatnak ezek a megnyilatkozások az afgán helyzetre. Különös tekintettel arra, hogy vagy lesz második forduló, vagy nem lesz második forduló. Mik tehát a kilátások? lehet-e egyáltalán Dél-Afganisztán viszonylatában szabad választásokról beszélni? Mert eh, Afganisztánban a polgári hatóságok hatásköre, illetve hát működési területe, az visszaszorul az ország középső és északi területeire. Mi a véleménye mindenről az emberi jogi szervezeteknek? Eh, Köszönöm. Kim Nielsen asszony. Nos, egy lehet, hogy nehezen megválaszolható kérdést teszek föl Langeri úrnak. Mesélt arról, hogy az erőszak megakadályozta a nagyobb részvételt a távol maradók hány százaléka maradt távol azért, mert csalódott a kormány politikájában, ami a foglalkoztatást, szociális ügyeket, közlekedés, infrastruktúrát illeti. Én beszéltem fiatal kivándorlókkal, akik azt mondták, hogy azért hagyták ott Afganisztánt, mert nincs egészségügyi ellátás, nincs munka és nincs oktatás. A tálib veszélyről nem beszéltek olyan sokat. Ez mennyiben befolyásolta a távolmaradási rátát? A másik kérdés, ami ebből következik, a, az új kormány, hogyha az tartalmaz kábítószerkereskedőket, bűnözőket, eh, hadurakat, akkor ezek a választások melyeknek legitimitást biztosított a nemzetközi megfigyelők jelenléte. Nos, ezek a választások csak növelni fogják a fatalizmust. 60-70 százaléka az afgánoknak fiatal. Milyen jövőképet, álmokat tudunk nekik nyújtani? Köszönöm. Nos, mindenki két percet kap. És aztán át kell térnünk a következő napi rendi pontra Langeri úr kezdi. Azt gondolom, hogy két kérdés még maradt az előző körből. A média szerepe és az egyenlőség a jelöltek között. Két tévétársaság mindenki számára egy egyenlő esélyeket biztosított. Az írott sajtó szintén egyenlő esélyeket biztosított, és a választásokat jelentette, illetve erről sokat írt. De valóban a reklámokért, a TV spotokért fizetni kellett. A kormány sajtót, az állami tévét azzal vádolták, hogy leginkább az egyik jelölt érdekében sugárzott műsort ha a kormány a, nemzetköz, a nemzeti megbékélési és e, igazságszolgáltatási cselekvési tervet végrehajtotta volna, akkor nem lett volna, vagy nem lenne a következő kormányba kábítószerkereskedő, hadúr, bűnöző, stb. Tehát e, Afganisztán kormányára nyomást kell gyakorolni, hogy ezt a cselekvési tervet végrehajtsák. Az Emberi Bizottság, Emberi Jogi Bizottság honlapján mi egy konfliktus feltérképezési gyakorlatot végzünk. Nos, teljesen nyilvánvaló, hogy a nemzetközi közösségnek az afganizációt kell támogatnia, tehát hogy átvegyék a belső rendért való felelősséget, a biztonságért való felelősséget az afgán rendfenntartó erők. Ami az egészségügyet illeti, el, letelt a két perce, kedves uram, kérem. Nos, Afganisztán nak és a nemzetközi közösségnek az egészségügyi helyzettel is meg kell e, e, birkóznia. Nők részvétele, a nők oktatása természetesen probléma. A polgári áldozatokról esett itt szó. Mi az Emberi Jogi Bizottság, illetve nem kormányzati szervezetek e, nyomást gyakorlunk a nemzetközi erőkre, az afgán erőkre, de még a kormányellenes erőnyre, erőkre is, hogy a e, különböző nemzetközi humanitárius szabályokat tartsák be. E, említették a kivándorlást, nincs oktatás, sokan kivándorolnak. Ennek e, nyilván oka a gazdasági helyzet is, illetve az, hogy veszélyben érzik az életüket. A biztonsági helyzet romlik, tehát a remények elszállnak. Jövőbeni kormányban bűnözők lesznek, kábítószerkereskedők, hadurak, hangzott el a felvetés. egyik alelnök jelölt hát kapcsolatban áll, kapcsolatban hozható kábítószerkereskedőkkel. Kérdés hangzott el a második fordulóval kapcsolatban, hogyan lehet növelni a részvételt. Sajnos a déli részét az országnak leginkább a, a tálibok ellenőrzik tehát ez a harmada az országnak eh, tálib ellenőrzése alatt van, kilenc körzet teljes mértékben, és eh, száz körzet van veszélyben. Sajnos, mondja az elnök asszony, eh, magába kell folytanom a szót, hiszen a kínzásokkal is foglalkoznunk kell. Köszönjük Langárinak, és köszönjük a többieknek is az albizottság nevében minden jót kívánok önöknek a nehéz munkájukban, és remélem, hogy az Európai Bizottság és a tanács is buzgón jegyzetelte azokat az információkat, amelyeket önök most megosztottak velünk. Remélem, hogy találkozunk még a jövőben is. Morion tábornok fő megfigyelőnk felkérést kapott, hogy jelenjen meg a parlamentben, de tudatta a parlamenttel, hogy a jelenlegi helyzetben nem tud visszajönni, mielőtt rendeződnek a hely, a ö, körülmények. Tehát ezt üzeni nekünk Afganisztánból. A külügyi bizottság azonban nyilván továbbra is majd érdekelt lesz abban, hogy az ENSZ és az EU megfigyelőkkel október 19-én találkozzon. Kíváncsi vagyok, illetve hát meglátjuk, hogy Morion képviselő úr el tud-e jönni. Most átadom Zsipúrnak a szót, aki az első alelnök. Ő fogja ezt a következő napi rendi pontot levezetni. Köszönöm, elnök asszony. Nos, hölgyeim és uraim, a napirend szerint az ötös pont következik. Az ötös pont arról szól, hogy beszélgetünk az EU kínzásról szóló iránymutatásainak végrehajtásáról. Anna-Lene Svensson McCarthy asszonyt üdvözlöm itt, aki a tanulmány szerzője. Szeretnék önnek 10 percnél hosszabb időt adni, de mivel sajnos elszállt az idő, ezért arra kérném, hogy vegye figyelembe azt, hogy csak 10 percet tudunk adni. Viszera úr van itt az Európai Bizottság képviseletében, ő fog majd ön után felszólalni. Svensson McCarthy asszony, tessék. Thank you very much, Mr. Chairperson. Köszönöm, elnök asszony. Úr, megint. Megpróbálom röviden. First of all, to thank you for having invited me to exchange views on my briefing paper. Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam, hogy megjelenhetek itt, és mindenkinek gratulálok a megválasztásához akár újra választották, akár újra van itt. Nos, ennek a dolgozatnak a lényege az az, hogy az EU kínzásról szóló iránymutatások végrehajtásairól értekezzen. 2007-ben volt egy korábbi anyag, amit a Kohomnak benyújtottunk, az a tanulmány az EU felé bizonyos ajánlásokat tett, és bizonyos problémákat azonosított az irányelvek vonatkozásában. Az EK delegációk és a civil társadalom közötti kommunikációs problémákról is volt szó. A rövid idő miatt most nem fogok kitérni az egyes országokra, főleg az adott országokban állomásozó Egyiptom, Banglades, Grúzia, Ukrajna, Marokkóban állomásozó EU diplomaták anyagait gyűjtöttük össze, illetve a katonai missziókat, például megszállt Palesztinában. Februárban már jártam Brüsszelben, és szó volt ezekről a témákról. az ott tapasztalt együttműködés nélkül ez a dolgozat nem készülhetett volna el. Az Európai Parlamentre vonatkozóan eh, megköszönöm az együttműködést, az Európai Parlament a útmutatást ad az egész EU-nak az emberi jogok területén. Az új parlamenti mandátum során a parlament hangja és ennek az albizottságnak a hangja különösen a kínzás kérdésében remélem meghallgatásra talál. Úgy tűnik, hogy jobban ismerik az EK diplomatái a kínzásról szóló iránymutatást, és úgy tűnik, hogy az EU tagállamai is egyre jobban odafigyelnek ezekre a kérdésekre, és a parlament által kidolgozott iránymutatásra és annak végrehajtására. A parlament munkája katalizátorként hatott a többi EU intézmény és a tagállamok számára. Éppen ezért ebben a dolgozatban azt javaslom, hogy a parlament ezt a katalizátor szerepet továbbra is eljátsza, amikor elemzi 2010 végz, végén az irányelvek, az iránymutatások végrehajtását. Azt is javaslom, hogy a képviselők mindig térjenek ki a kínzás kérdésére, amikor harmadik országgal kapcsolatban eh, párbeszédet folytatnak. Mi a tanácsot illeti, az első pozitívum az, hogy az iránymutatást megújították. És egyes országokra lebontott ajánlásokat fogalmaztak meg. Ilyen országspecifikus megközelítést ajánlottunk mi is a fő tanulmányban. Egy másik jó dolog a kötelező emberi jogi tréning, amelyet bevezettek. Az, az emberi jogok mainstreamingje az EU tevékenységekben e, megfelelő módja annak, hogy a tudatosságot növeljük, illetve fellépjünk a kínzások és egyéb e, nem megfelelő bánás tehát a javaslatunk az, hogy minden szóban forgó területre terjesszék ki a kötelező emberi jogi oktatást. A Brüsszelben azt figyeltük meg, hogy nincsen következetesség és nem hatékony a fellépés. Mivel a fellépés maga is igen komplex és bonyolult, ezért fontos, hogy az egymást követő soros elnökségek mindent megtegyenek a koherenciáért és a politika végrehajtásáért. Szeretnénk, hogyha a Torture Task Force hivatalos almunkacsoportjával lenne a kohomnak. Szeretném kiemelni a 2008-as kampányt, amikor a, kín, amikor a kínzásról volt szó. Ez egy nagyon jó kezdeményezés szerintem, mert körülbelül 70 delegáció vett, vett részt benne, és a harmadik országban van látogatáskor ö, kerekasztalokat, más megbeszéléseket folytattak kínzás témában, és más helyi kampány ö, momentumok számára is ez nagyon fontos téma volt, mint például a ö, jogok, a egyetemes jogok deklarációjának 60. évfordulója. Nagyon nehéz azt felmérni, hogy megfelelő a kontaktust ezen delegációk és a civil társadalom között, de én úgy vélem, hogy ez a kapcsolat igenis nagyon jól működik, és nagyon proaktívak és leleményesek a delegáció tagjai. Jó lenne, hogyha a bizottság a jövőben is széleskörű tájékoztatást nyújtana ezen kérdésről, és információs kampányokat. Még néhány dolgot szeretnék kiemelni. A bizottságnak a pozitív fejleményekről egyfajta leltárat kéne létrehoznia. Ezt szerintem nagyon könnyen meg lehet csinálni, mégpedig úgy, hogy egy online adatbázist alakítunk ki, ahova a delegációk tapasztalataikat rögzíthetik. Még egy ajánlásom, javaslatom lenne, ez pedig az, hogy a emberi jogok mainstreaminge megvalósuljon, annak érdekében, hogy a kínzás teljes betiltása létrejöhessen. Ezzel kapcsolatban jelenleg egy önkéntes képzésben vehetnek részt a bizottság tagjai, ezt kötelezővé kell tenni. Ami a tagállamokat illeti. Először is ott van a kétoldalú szint, kapcsolatfelvételi szint a tagállamok, illetve a harmadik országok között. Nagyon fontos az, hogy minden esetben jelentés készüljön a harmadik országban tapasztalt helyzetről. Irányvonalakat ezzel kapcsolatban az ENSZ dokumentumaiban található, és az Európai Unió melletti vagy szomszédos országokban az európai normák jelentik a kínzással kapcsolatos esetekben a fellépést. Nos, nagyon nehéz kis missziók, delegációk esetében ezzel, ezzel a kérdéssel, a kínzással vállalkozni, hiszen ez nagyon komoly munkaterhető ró a küldetés, küldetés tagja, tagjaira. A prevenciós stratégia, tehát a kínzás ö, megelőzésével, betiltása vagy berekesztésével, eltörlésével kapcsolatos stratégiát nagyon nehéz ki ö, dolgozni. Ez lenne a bizottság célja, és természetesen ebbe bele kell vonni a ö, is. A korrupció témája egyébként vissza-visszatér, mint alap probléma. Ez egyértelműen kapcsolódik a kínzáshoz. Multilaterális szinten az EU-nak szorosan együtt kell működni az Európa tanácsal, illetve az ensz -el. Az ENSZ-nek két aggája van ezzel kapcsolatban, ezt, fölem, ezt kidomborítanám. Nagyon fontos azt elérni, hogy, az, hogy a kínzással foglalkozó testületek függetlenek legyenek, illetve az is fontos, hogy az ENSZ ezzel foglalkozó testületeinek döntéseit, határozatait komolyan vegyék, és maradéktalanul megvalósítsák. Végezetül. Egy, elmondanám azt, hogy mit mondott nekem februárban egy diplomata, ez pedig az, hogy komolyan kell venni azt, amit mondunk. Az Európai Uniónak is konszisztensen kell folytatnia a belső és a külpolitikáját. 2006-ban született a kínzásról egy jelentés, arról, hogy az, e, hogy az EU szakértőinek milyen fetartásai vannak a kínzással kapcsolatban. Nos, el kell mondani azt, hogy az Európai Unió határaon belül sem alkalmazza a, alkalmazzák a tagállamok azokat a kínzással kapcsolatos normákat, amelyeket be szeretnénk tartatni harmadik államokban. Az EU tagállamok független vizsgálatokat kell, hogy folytassanak, folytassanak az Európán belüli CIA kínzásokkal kapcsolatban mindenképpen föl kell mérni azt, hogy itt történt-e emberi uh, jogsértés, kínzás, ezeknek utána kell járni, meg kell büntetni a bűnösöket, ez nem maradhat büntetlenül Európában. Az Európai Parlamentnek épp ezért mindent meg kell tenni azért, hogy az európai tisztviselőknek tiszta legyen a lelkiismerete, és pontosan tudják, hogy mi a helyzet Európán belül, illetve a terrorizmussal, még akkor is, hogyha a terrorizmus elleni harcról van szó. Köszönöm szépen. Elnök. Köszönöm szépen, megköszönöm ezt a rendkívül érdekes beszámolót. Most pedig felkérem a bizottság képviselőt, képviselőjét, hogy nyilvánuljon meg. Thank you, thank you Sharon. Um... Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni ezt a lehetőséget uh, arra, hogy uh, itt egy eszmecserét tartsunk ezen uh, legfrissebb tanulmányról és arra szeretnék emlékeztetni, hogy a 2007-es tanulmány, a korábbi tanulmány jelentősen hozzájárult ahhoz a folyamathoz, amely a tanácsnál zajlott, és amelynek keretében felülvizsgáltuk a kínzás ellenes iránymutatást. Ez az újabb tanulmány pedig számos megfigyelést és ajánlást fogalmaz meg, ez pedig nagyon hasznos iránymutatást szolgáltat, és gyakorlati elképzeléseket is tartalmaz arról, hogy az iránymutatásaink eh, hogyan lehetnek operatívabbak. Azt hiszem, hogy a tagállamok és az elnökség eh, alaposan tanulmányozzuk minden egyes eh, ajánlást, hogy meglássuk, hogyan javíthatunk a fellépésünkön. Szeretném megragadni az alkalmat, és emlékeztetnék arra, hogy mennyire nagy jelentőséget tulajdonítunk a kínzás elleni küzdelemnek és a bántalmazás egyéb formái elleni küzdelemnek is. Ez pedig az EU emberjogi szakpolitikájának prioritása lesz a továbbiakban is. Elégedettek vagyunk abban a tekintetben, hogy valóban nagyon nagy érdeklődésre tart számot az emberjogi szakpolitika és a kínzás ellenes iránymutatás a delegációk, illetve a tagállami missziók körében, ez pedig egy pozitív fejlemény. Az elmúlt két évben minden tőlünk tehetőt megtettünk az ajánlások alapján is, hogy javítsunk ezen, képzést nyújtván, és úgy, hogy széles körben terjesztettük ezen iránymutatásokat. Teljes mértékben támogatjuk a tanulmány széleskörű ajánlásait, tehát hogy egy következetes, koherens megközelítésre, mm, fellépésre van szükség. Azt hiszem, hogy ez önmagáért beszél, de úgy gondolom, hogy itt a politikai akarat is felmerül, méghozzá az összes érintett fél részéről Brüsszelben, a harmadik országokban, illetve amikor érintett felekről beszélek, akkor nem csak a bizottságról és az intézményekről beszélek, hanem civil szervezetekről és minden olyan érintett félről, aki hozzájárulhat a kínzás megelőzéséhez. Úgy gondolom, hogy itt látható az is, hogy ez egy mozgékony, ez egy állandó folyamat, a következetességgel, a koherenciával kapcsolatban felmerülnek bizonyos kérdések, amelyeket jogosan minősítünk kulcsfontosságúnak. És elnök, asszony, elnök úr, ha megengedi, akkor még egyszer kifejezném, hogy mennyire üdvözöljük ezt a tanulmányt, mert ez jelentős mértékben hozzájárul a kínzás elleni küzdelem sikeréhez. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig megnyitnám a vitát. Obioz úr. Köszönöm szépen. Ez a tanulmány felettébb érdekes, engem pedig különös tekintettel az ajánlások érdekeltek, az európai intézményekre nézve, és különös tekintettel ugye az Európai Parlamentnek szóló intézmények, szóló ajánlások érdekeltek. Persze részletesebben is el kell olvasni ezt a tanulmányt, de ugye itt joggal szerepel egy olyan ajánlás az Európai Parlamentre nézve, hogy szisztematikusabb megközelítést kell alkalmaznia, a kínzással kapcsolatos kérdések szempontjából, a bántalmazás megelőzése szempontjából a különböző szakbizottságokban. És emlékeztetnék ennek kapcsán arra, hogy ez az Emberjogi Albizottság, illetve az elnökök értekezlete, a delegáció vezetők kidolgoztak az előző törvényhozási ciklusban az akkori emberjogi albizottság elnökének irányításával egy irányadó úti tervet a harmadik országokba való missziókról. Arról tehát, hogy a különböző szakbizottságokból mely országokba indulnak missziók. És úgy gondolom, hogy ezen úti terv tartalmaz egy nagyon fontos tényezőt, nevezetesen azt, hogy a kínzás és a bántalmazás kérdésére különös figyelmet kell szentelnünk. Mindig fel kell hívni a figyelmet arra a jelentéseink kapcsán, illetve az általunk végzett munka kapcsán, hogy fennáll annak a kockázata, hogy egy kicsit egy körben mozgunk, és mindig ugyanazon dolgokat ismételgetjük, anélkül, hogy ezzel a folyamatosságot biztosítanánk. Én szeretném megkérni ezen albizottság elnökét arra, hogy vegye elő ismét ezt az úti tervet, amelyet annak idején megszavazott a szakbizottságunk, illetve a parlament delegáció vezetői is jóvá hagytak, tehát ennek van egyfajta kötelező jellege, és éppen ezért szeretném, hogy ez továbbra is alapvető fontosságú legyen, tartsuk szem előtt, amikor missziókról van szó, hiszen ez nagyon hasznos elemeket tartalmaz, nem csak azokat, amelyek ezen ajánlásban is láthatók, tehát hogy ugye szisztematikusabbá kell tenni ezen fellépést, de arra is oda kell figyelni, hogy gyakran ugye nem könnyű érvényesíteni akaratunkat egy kormány vagy egy miniszter véleményével szemben, amikor valamilyen kényelmetlen, kellemetlen témára kell felhívni a figyelmet, csak azért, mert az Európai Parlament ezt szeretné. Minden esetre ez a dokumentum nagyon hasznos. Javasolják, hogy ismételten értékeljük a 2010-2011-ig az iránymutatásukat, az elnökség hasznos lenne, ha ezt is figyelembe venni, és két konkrét téma is szerepel itt, olyan téma, amely nagyon fontos. Az egyik általános jellegű, és ez nagyon nagy jelentőséggel bír. Az Európai Parlament internetes honlapja itt egyfajta finomabb kritika is megfogalmazódik a parlament irányába az emberi jogok és a kínzással kapcsolatos tematika szempontjából. Szeretném, hogyha a kollega némileg pontosítaná ezt a kérdést, hiszen az albizottság elnöksége ezt is figyelembe kellene, hogy vegye a további munka szempontjából, hogy ezen konkrét ajánlások ne vesztenek el. És Engedjék meg, hogy nagyon gyorsan kommentáljam ennek a dokumentumnak a záró sorait is, amelyek a küzdelem szempontjából nagyon fontosak, hiszen nem prédikálhatunk a világban az emberi jogokról, hogyha mi magunk nem nyújtunk példát az adott esetben felmerülő emberi jogsértések terén az Európai Unión belül, az Unió határain belül. Köszönöm szépen, nem tudom, hogy ki, bárki más kíván-e hozzászólni. Úgy látom, senki más nem jelentkezik. Megkárti asszony, kérem válaszoljon erre a felvetésre. Köszönöm. Keveset tudok hozzátenni ahhoz, amit már elmondtam de szeretném hangsúlyozni a politikai akarat fontosságát. De bármi, nagyon sok mindent lehet megpróbálni egy országban csinálni, de hogyha nincs meg a tehez kapcsolódó vagy párosuló politikai akarat, akkor ennek semmi értelme. Ezt láttuk Egyiptom esetében is, a fő tanulmány is erről szól. Ott a kormány felkarolta a képzés ötletét, és a ENSZ fejlesztési biztosán keresztül EU pénzeket el is juttathatnánk ide, de voltak olyan civil szervezetek, akik azt mondták, hogy nem, nem erre van szükség, nem szükséges több képzési projekt, egész egyszerűen politikai akaratra van szükség, és amíg ez nem változik meg, addig a helyzet sem. Tehát a politikai ö, akaratnak kell meglenni az összes érintett fél körében. Létezik egy iránymutatás a képviselők részére arról, hogy hogyan viselkedjenek kízes témában, mikor misszióra mennek. Ez nagyon fontos, ugye olyan szempontból, hogy tudják a képviselők, hogy miről, mit kell tenniük. Svédországban és Luxemburgban egyébként nagyon fejlett az emberi jogi szakpolitika, ők diplomáciai úton végzik az ezzel kapcsolatos felméréseket, aktivitásukat. Ami a weboldalt illeti, nem igazán van hozzátenni valóm. A probléma általános, és jó magamnak is nehéz eligazodni a weboldalon. Én most már kicsit jobban megy, jobban megy, mint korábban, de azért nem egyszerű. És egyébként megkér, megköszönöm az észrevételeket. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm McCarthy Svensson asszony. Nem tudom, hogy a bizottság képviselője kíván-e hozzászólni. Jó. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Ez az anyag amely a kínzás témájával foglalkozik, és amely kutatás eredményeit összegzi, egy 2007-es dokumentumon alapul. Az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács a címzetje ennek a, ennek a dokumentumnak. Megkér, megköszönjük a kutató asszony munkáját, dolgozatát, és most már azt, mondom, elmond, azt gondolom elmondhatjuk, hogy aki misszióra, kiküldetésre megy, az már alaposan fölvértezi magát, és tudni fogja, hogy milyen kérdéseket kell föltenni, hogyan kell viseltetnie magát, hogyan kell, visel, hogyan kell viselkednie a misszióval, a misszió ezen kérdésével kapcsolatban. Ez nem, egy, ez nem csak a delegációk szempontjából fontosak, hanem a parlament közi delegációk szempontjából is. Ők gyakran foglalkoznak kegyetlen bánásmóddal, kínzással. Mindent meg, minden lehetőséget meg kell ragadnunk annak érdekében, hogy segítsünk azoknak, akik ilyen kegyetlen bánásmódban bánásmódtól szenvednek. És ugye 2010-ben fölmerül majd a finanszírozás kérdése is. Mit tehetünk majd a költségvetésben a kínzás áldozatainak támogatásáért? Ahogy az imént McCarthy asszony is mondta, a tanács ezzel foglalkozó anyagában, hát nem túl nagy a koherencia. pedig ez a kérdés természetesen nagyon nagy fontosságot, prioritást érdemelne. Aztán a bevált gyakorlatok megosztásának kérdése is fölmerült, illetve azt gondolom, hogy ha nincs, a, nincs meg a megfelelő koordináció, akkor gyakorlatilag az ezzel kapcsolatos munka félig meddig hiába való. Felmerült a diplomáciai munka is, illetve az is, hogy a saját házunk táján is rendet kell tenni, elfogadhatatlan, hogy bort iszunk és vizet prédikálunk. Tehát koherencia a kurszó. Úgy vélem, hogy el kéne kerülni azt, hogy megpróbáljuk elkendőzni az Európán belül tapasztalható rendellenességeket. Még egyszer köszönetet mondok McCarthy asszonynak, megköszönöm a dokumentum, a dolgozat bemutatását, és most rátérnék a hatodik napirendi pontra. Szeretném bejelenteni, hogy az albizottság következő ülésének időpontja szeptember 30-a szerda, délután három óra és fél hét között Brüsszelben. Október 1-én is lesz egy, október 1-én folytatódik ez. Mindenkinek megköszönöm a részvételt és az aktív együttműködést az elnök asszony nevében is. Megköszönöm a titkárságnak a munkát, illetve a jelentések szerzőinek is a munkát. Megköszönöm a hozzászólásokat, és a tolmácsoknak is köszönetet mondok, hiszen nélkülük nehezebb, nehezebb lett volna a mai munka. Köszönöm.